Die Präsidentin! Az elnök. Herr Gigold ist jetzt ganz erschrocken. Wir wollten kein Herzchen... Giegold úr, urat sikerült megijesztenünk, de nem akartunk ráhozni a szívbajt. Sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen, liebe Gäste, die... Tisztelt kollégák, kedves vendégek, akik követik a munkánkat, ezennel megnyitom az ülést. A napirend első pontja értelm, a napirend értelmében az első pontunk ma az Intfelt jelentés a páneurópai Magányugdíj termék témájában. Intfelt asszonynak négy percre adok szót, parancsolja. Madam Chair, uh, good morning every... Köszönöm, elnök asszony. Jó reggelt kívánok mindenkinek, üdvözlöm a bizottságot is. Nagyon örülök, hogy ma végre szavazni tudunk majd az úgynevezett PEP-ről, a páneurópai termékről. Azt hiszem, hogy sikerült valóra váltanunk az ígéreteinket, egy valóban pán-európai terméket tudunk így létrehozni, amely egyszerű, érthető a fogyasztók számára és biztonságos is. Pontosan erről szól az előttünk lévő javaslat. Először is a páneurópai jelleggel kezdeném. Egy olyan szabályozásról van szó, amely páneurópai minőségi kritériumokat határoz meg, páneurópai fogyasztói jogokat biztosít, de igazi páneurópai felügyeletet is, és lehetővé teszi az EIOPA számára, hogy beavatkozzon. Ezt utóbbit nagyon fontosnak tartom, Eredetileg az EIOPA általi jóváhagyást is szerettünk volna, de azt hiszem az EIOPA meglévő hatásköreinek intelligens alkalmazásával ugyanezt a célt értük el tulajdonképpen. Emellett átfogó fogyasztóvédelmi jogokat is körülírtunk, a tájékoztatáshoz való jog, a termékek közötti váltáshoz való jog, a hordozhatóság, a mobilitás, egy díjakra vonatkozó felső határértéket is sikerült meghatároznunk, ami nem kis eredmény, hogyha megnézzük, hogy milyen díjakat társítanak ma a hasonló termékekhez. Az 1%-os díj határérték nagyon jó. Aztán egy alap peppet is létrehoztunk, amely rendelkezésére áll mindenkinek, aki esetleg a pénzügyi termékekhez nem ért különösebben, és megfelelő garanciákat is társítottunk ehhez a termékhez. Mind a mai napig azonban látjuk azt, hogy vannak olyanok, akik aggódnak, szeretnék ehelyütt beszélni a félreértésekről. A PEP e egyértelműen egy harmadik pillérbeli termék, egy kiegészítő, egyéni és önkéntes szolgáltatásról van szó, amely semmiképpen sem helyettesíti az első vagy második pillérbeli termékeket, úgy gondolom ezt fontos tudatosítani. Sok e-mailt kaptam, gondolom, hogy a kollégák is hasonlókat tapasztaltak, főként a spanyol kollégák. Azzal vádoltak meg minket, hogy a spanyol nyugdíjrendszert veszélyeztetjük, de ez egyáltalán nincs így. Hangsúlyoznám, hogy a, az állami nyugdíjrendszerek egyetlen veszélyeztetője a, az az állami rendszer, amely egyáltalán nem has, hajlandó megreformálni a nyugdíjrendszert. Hogyha a PEP e gyakorlatilag be, benyomul egy hézakba, amely létezik egy-egy állami rendszerben, akkor ez nem a mi hibánk, hanem gyakorlatilag az adott kormányok hibája, és azt mutatja, hogy az emberek ez idáig nem rendelkeztek megfelelő lehetőségekkel, opciókkal ezen a téren. Számomra az elsődleges cél az volt, hogy egy olyan peppet hozzunk létre, amely a fogyasztók számára, és tudom, hogy az Európai Bizottság egyik célja is az volt, hogy a tőkepiaci uniót kiteljesítsük. Hogyha ezzel hozzájár, a PEP létrehozásával hozzájárultunk ehhez, akkor nagyon örülök ennek, de számomra a legfontosabb az volt, hogy egy jó terméket hozzunk létre az európai polgárok számára. Remélem, hogy ma a szavazásunk során is sikerül hozzájárulnunk ehhez a célhoz, és továbbra is hozzá, és ezáltal is hozzájárulunk egy olyan Európához, egy szociális Európához, amely gondoskodik a polgárairól. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a jelentéstevőnek. Katainen úrnak adok szót a bizottság részéről. Elnök asszony, kedves parlamenti képviselők, jó napot kívánok mindenkinek, és szeretném még egyszer megköszönni önöknek azt, hogy ezt a fontos vitát megszervezték a páneurópai termékekről. A PEP e azt hiszem, hogy nagyon nagy mérföldkőnek tekinthető a demokratikus kihívások megoldásában, illetve a tőkepiaci unió felé vezető úton. Nagyon jó lesz ez a fogyasztóknak, mert lehetővé teszi azt, hogy a személyes nyugdíj megtakarítások egy új eszközön, egy új terméken keresztül határon átnyúló módon megvalósuljon. Ahogyan a jelentéstevő is elmondta, szó nincsen arról, hogy ez az állami nyugdíjrendszereket váltaná fel, nem, ez csak egy új lehetőség és alternatíva azok számára, akik önkéntesen szeretnék használni ezt. Úgyhogy még egyszer szeretném megköszönni Sophie Intveld munkáját, aki nagyon sok időt, lelkesedést investált abba, hogy a PEP valóságá válnék. Roberto Gualtierinek is szeretném megköszönni az Econ szakbizottság elnökének, és Renato Szórónak, illetve a többi árnyék jelentéstevőnek, Denis de Jongnak és még másoknak is a konstruktív hozzáállásukat, kiállásukat, és azt, hogy ezt a valóban európai kihívást megoldották. És végül pedig az IMCO és az ENVI szakbizottságoknak is köszönöm szépen a munkáját, mert ők is jó anyagokkal járultak ehhez hozzá. Az adatoknak megfelelően 2017-ben további 3 trillió euróra van szükség ahhoz, hogy fenntartható maradjon a nyugdíjrendszer. Ugyanakkor az európai magánnyugdíj termék piac nagyon fragmentált, és nem is egyenlő. Vannak olyan országok, ahol ezek a fajta termékek nem is léteznek. Csak 67 millió személy a 25 és 59-es 59 éves korosztályból rendelkezik ilyen termékkel. Ez egy lehetőség az emberek számára, hogy önálló és önkéntes módon tudjanak saját maguknak előtakarékoskodni, és mindenképpen ki fogja ez egészíteni a mm, állami nyugdíjrendszert. De ez csak akkor lehet sikeres, hogyha mindenki számára lehetővé tesszük, hogy részt vegyen ebben a rendszerben. A PEP e mindenképpen kompatibilis kell, hogy legyen, és költséghatékony, és minden megtakarító a befektető számára hozzáférhetővé kell tenni. Az Európa szerte meglévő regisztrációs rendszeren keresztül lehet majd ezt alkalmazni, és így egy méretgazdaságos, határokon átnyúló rendszert tudtunk letenni az asztalra. A PEP e ugyanazokat az adó kedvezményeket tartalmazza, mint a nemzeti önkéntes nyugdíjpénztárak. A kritériumok egyébként megfelelnek a nemzeti kritériumoknak is. Sajnálom azt, hogy az átruházhatóság vagy az átvihetőség ennyire nehéz tárgyalásokhoz vezetett. De ezzel együtt azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy fontos első lépés egy igazi páneurópai piac kialakítására a magányugdíjpénztár termékek esetére. A bizottság szeretné megerősíteni a tőkepiaci uniót, ez is ebbe a lépéssorozatba illeszkedik. Szeretnénk így is erősíteni a munkaerőpiacot és újabb munkahelyeket teremteni. És végül pedig szeretném elmondani azt is, hogy vannak itt még olyan területek, amelyeket majd a delegált jogi aktusokon keresztül kell befejezni, és a bizottság nyomon fogja követni a helyzetet, és mindenképpen biztosítani kívánjuk azt, hogy a társjogalkotók szándéka megvalósuljon a delegált jogi aktusokon keresztül is. Köszönöm, biztos úr. Most Becker úr a szó a Foglalkoztatási Bizottság részéről. Két percben tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr. Itt a a parlamentben több kollégámmal küzdöttem a PEPPért, és köszönöm a bizottságnak a kezdeményezést. Van egy jó hír Európa fiatal generációja számára hiszen a peppel egy kiegészítő nyugdíjterméket hozunk létre, eh, amelyel magasabb életminőséget tudnak biztosítani maguknak idősebb korban. Európa több régiójában nincsenek jól eh, kiépített szociális eh, kiegészítő nyugdíjrendszerek, mint például nálunk sincsenek, és ezért a peppes pont, ki, pont ezt a feladatot tölti be és ez egy kiegészítő, egy többletérték a nyugdíjas évekre. A magán nyugdíjtermék, tehát ez a páneurópai magán nyugdíjtermék különböző ö, ö, formákban létezik majd. Örülök annak, hogy sikerült egy európai szinten standardizált alapverziót kidolgozni, eh, amely magas szintű biztonságot nyújt sok eh, polgár számára olyan országokban, ahol nincsen kifejezetten fejlett nyugdíjpiac. A PEP e egy átlátható és vonzó kiegészítő alap az, els, az első és a második oszlop mellé, pillér mellé, ahogy eh, a jelentéstevő is elmondta, ez az első és a második pillérrel nem konkurál, hanem ez egy kiegészítő termék, és így nagyon hasznos értéket képvisel. A Foglalkoztatási Bizottság nevében én üdvözlöm a PEP bevezetését. Ezen kívül egy standardizált dokumentációt is tudunk nyújtani az ügyfeleknek, és ez tájékoztat a minősítésről is. Itt Európa szerepe kifejezetten fontos, és ez pozitív fényben tűnik fel. Azt gondolom, hogy a fiatalok számára ez mindenképpen egy kiváló választási lehetőség. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen most a, bels, a Belső Piaci Bizottság nevében Colin Langen képviselő következik. Elnök asszony, biztos úr, nagyon örülök annak, hogy még ebben a törvényhozási ciklusban le tudjuk zárni ezt az anyagot. Az IMCO jelentéstevőjeként először is szeretnék Sophie Intfeldnek gratulálni. Köszönöm szépen a kiváló együttműködést. Számomra a kezdetektől fogva a cél az volt, hogy egy olyan terméket, PEP terméket hozunk létre, mely egyszerű, biztonságos, átlátható, fogyasztóbarát, megfizethető és hosszú távú fenntartható nyugdíj-takarékossági termék, és ezt elértük. Végül a tárgyalások végén elmondhatjuk, hogy az Európai Bizottsági Javaslat megfelel a belső piac értékeinek és fogyasztóbarát. A legfontosabb pont véleményem szerint az alappep bevezetése. Mindenkinek, minden ö, szolgáltatónak egy ilyet nyújtania kell, és ez nagyon fontos, hogy ezt digitális csatornákon is le lehet, meg lehet kötni. A legfontosabb dolog számomra a tőke védelme volt. Ez alap eh, PEP esetében nem szabad, hogy, tehát az alapértelmezett PEP esetében nem veszítheti el a tőkét a fogyasztó, és az illetékek és a költségek nem emészthetik ezt fel. Ezt sikerült elérni. Ez, eh, hogy most ez tőke garanciával, vagy eh, életciklus kockázati csökkentési technikákkal, vagy bárhogy. Ez egy nagyon fontos termék, egy életre szóló eh, termék, eh, és a tőkének a 25 eh, százalékát mindenképpen ki kell fizetni, és kötelező érvényű feltétel az, hogy a tagállamok támogassák ezt a terméket, mert csak így lehet biztosítani azt, hogy ugyanolyan adókedvezmények érvényesüljenek rá, mint a nemzeti termékekre. Ezért üdvözlöm azokat a módosításokat, amelyek szerint a PEP-et érintő adókedvezmények nem lehetnek kevésbé kedvezőek, mint a tagállami termékeknél. Ez főleg a fiatal generáció számára és az alacsony jövedelemmel rendelkezők számára mindenképpen egy pozitív innovatív termék. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most a frakciós hozzászólók következnek. HS képviselő a néppárt nevében két percre. Köszönöm szépen. Szeretnék először is gratulálni Szofi Inteveldnek és minden kollégának, aki azért dolgozott, hogy ezt az eredményt ma el tudjuk könyvelni. Tavaly 35 ezer ember jött Írországba dolgozni, mert nálunk teljes a foglalkoztatottság. Nagyon sok fiatal jött hozzánk. Lehet, hogy nálunk csak 4 vagy 5 évig dolgoznak ezek a fiatalok, és aztán haza utaznak. Ezért nagyon fontos az, hogy minél hamarabb elkezdenek takarékoskodni az emberek a nyugdíjas évekre, és ezért is fontos ez a páneurópai nyugdíjtermék. Ez egy első lépés, egy első kis lépés, de mégis fontosnak gondolom, mert a fiatalok felé is azt az üzenetet közvetítjük, hogy akik Írországba vagy bárhová máshová kívánnak vándorolni, hogy munkát vállaljanak, lesz számukra is egy határokon átívelő nyugdíjtermék. Ráadásul a befektetők és a takarékoskodók közötti szakadékot kell áthidalnunk, és nagyon fontos az is, hogy a biztosítótársaságok, bankok pán-európai szinten tudják kezelni ezt a kérdéskört. Azt is szeretném kiemelni, hogy ez egy harmadik pilléres, önkéntes anyag, úgyhogy semmiképpen sem válthatja fel az első vagy második pilléres nyugdíjrendszert. Nagyon erős fogyasztóvédelmi szempontból és az s vagy G politika szempontjából is. Fontos a szerződéses feltételek rögzítése, a díjak plafonozása, és úgy gondolom, hogy nagyon jó kezdet ez, ez egy jó javaslat, természetesen nem a vége a történetnek, semmiképpen sem, de az biztos, hogy legalábbis végre foglalkozunk egy olyan kérdéssel, amely Európában egyre inkább jellemző, 2060-ra valószínűleg minden második nyugdíjasnak lesznek olyan évei, amelyeket nem hazájában töltött el, úgyhogy ilyen szempontból is az Európai Uniós célok felé haladunk. Köszönöm, Gigold úr, egy kékkártyás kérdéssel élne ön felé. Elfogadja? Igen. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a kék kártyát. Először is azt szeretném elmondani, hogy hosszú évek után brian való együttműködés után kimondhatom azt, hogy még hogyha sok mindenben nem is értettünk egyet, de a személyes szimpátia nagyon erős közöttünk. Ettől még el kell mondanom azt, hogy a magatartási kódex a 3.3-as cikkben azt mondja, hogy mielőtt fel ö, szólalna valaki, nyilatkozni kellene, vagy írásban, vagy szóban a, ö, az elnök felé az összeférhetetlenségről. Ön az ír bankszövetség elnöke lesz, úgyhogy azt gondolom, hogy amikor ezzel a fájlal ön foglalkozik, akkor itt összeférhetetlenségről beszélünk. Igen, ezt bejelentettem. Jákonszári asszony következik. Arvoisa puhemies, sosiaalidemokraattinen parlamenttiryhmä suhtautuu kriittisemmin tähän ehdotukseen kuin edeltä. Egy kicsit kritikusabb a mi ö, frakciónk ezzel a javaslattal kapcsolatban az előttem felszólalókhoz képest. Én egyébként ö, nagyon ö, elkötelezett vagyok, mert szeretnénk megváltoztatni a dolgokat. Tulajdonképpen annyit szerettem volna ezzel elér, szerettünk volna ezzel elérni, hogy a belső piac működőképes legyen, és hogy az emberek szabad mozgását megtámogassuk ezzel a rendszerrel is. A PEP-en keresztül ilyen irányba haladunk, ez a célunk, és a kritikus, Európa kritikus állampolgárok gyakran kritikával illetik az, amit mi, amit mi teszünk. Ezt azért is mondják, mert félnek a jövőjükkel kapcsolatban. Nagyon sokszor egyébként az emberek nyugdíj szempontjából, hogyha különböző országokban dolgoztak, akkor nagyon különböző helyzetekkel kell megküzdjenek. Ezzel az anyaggal szerintem igenis, és a kihívásokra, a félelmekre is választ adunk, mert a nyugdíj az mindenki számára egy fontos kérdés. A PEP e tehát szerintem jó gondolat, és a Fogyasztóvédelmi Szakbizottságban nagyon sokat tettünk annak érdekében, hogy fogyasztóvédelmi szempontból is javítsuk ezt az anyagot. És pontosan itt kell megkapaszkodnunk, biztosítanunk kell az összegyűjtött tőke megőrzését, biztonságát, és ez a termék csak akkor lesz vonzó, hogyha ilyen jellege lesz, és európai jellege lesz, és amikor már nem lesznek félelmek. Köszönöm. Luke úrnak adok szót az LKR részéről 1 perc 30. Tisztelt elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim, egy dolog biztos, a, a nyugdíj, mondta annak idején Norbert Blüm akkori e, szociális miniszter. Most már, ez, most már semmi sem biztos, főleg a nyugdíj nem. E, míg a felosztó, sem a felosztó kirovó rendszer alapján, sem a tőkefedezeti rendszer alapján e, fedezett, fedezett nyugdíj sem, és az, hogy a tőkefedezeti e, nyugdíj sem e, biztos, ennek az oka az e, Európai Központi Bank nincs már kamat, nem lehet előtakarékoskodni. Hogyha vannak, e, ha nincsenek kamatok, akkor nincsen nyugdíj sem, legalábbis tőke, tőke alapú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 nyugdíj, és ezen semmit nem változtat a PEP sem. Jó dolog ösztönözni a takarékosságot, de hogyha nincs kamat, akkor minimális eh, az ösztönző. Az Európai Parlament most itt mit csinál? Ez egy kis apróság ahhoz képest, hogy micsoda nagy kárt okoz az Európai Központi Bank a politikájával. De ahogy ezt itt eh, csinálják, ez még ráadásul rossz is, hiszen ez a PEP termék, ez túl bonyolult, ez nem átlátható, és túl drága is ahhoz, eh, hogy a piacon sikeres lehessen. Csak ha megnézem, hogy például a tanácsadásban mit vezetnek be, kötelező tanácsadás a szolgáltatók részéről, ott mindenki tudja, hogy abszolút nem tudnak tanácsot adni, ebben nem képzettek. Köszönöm Gigod úr, hogy utalt az összeférhetetlenségre. Ki a legnagyobb összeférhetetlenség miatt ér, érintett? Tehát a szolgáltatók azok, akiknek kötelező tanácsot adni, és ez megdrágítja a terméket, és ezzel a piacon képtelen lesz túlélni. Köszönöm szépen, Calvé Sambon az ALDE frakcióból másfél másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek is, főleg azoknak, akik a Szociális Bizottságban, Foglalkoztatási Bizottságban is hozzájárultak a eh, javaslatokhoz, ehhez a javaslathoz, mint ahogy én is tettem. Ez egy összetett és nagyon technikus, technikai részletekbe menő kérdés, amivel ma itt foglalkozunk. Egyesek még az EKB valutapolitikai hibájáról is beszéltek, na de hát azért ennyire nem menjünk messze. Vannak itt bizonyos ambíciók, és eh, ahogy a Foglalkoztatási Bizottság munkacsoportja is elmondta, itt arról van szó, hogy több lehetőséget kell adni arra, hogy méltányos nyugdíjat eh, halmozzanak fel az emberek olyan emberekről beszélünk, akik személyes okokból nem tudtak, akikre nem vonatkozik az állami nyugdíjrendszer, vagy túl alacsony az állami nyugdíjuk, és ezért ez egy teljesen világos dolog, amelyben Európa szeretne jobb szociális védelmet biztosítani az idősebbek számára. Na most, hogy elegendő-e ez a tőkegarancia vagy nem, hát reméljük, hogy javul majd a helyzet. Minden esetre én azt gondolom, hogy jobb, lett vol, jobb lehetett volna a helyzet, hogyha csak az eu ról beszélünk, de azt mondani, hogy ez árt az állami nyugdíjrendszereknek, ez azt gondolom, hogy ez, ezzel teljesen indokolatlanul kongatjuk a vészhangokat. Köszönöm. Sírne van képviselő következik. Köszönöm szépen, e, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egyértelmű, e, jó állami nyugdíjrendszerre van szükség, magas foglalkoztatási szintre és megfelelő e, jövedelmekre. Erre van szükség ahhoz, hogy megfelelő nyugdíja legyen az embereknek. Egy tanulmány azt követeli, hogy az állami nyugdíjat erősítsük meg, és a privatizációt állítsuk le. A PEP azonban nem csak politikailag hibás, hanem rosszul is állított állították össze, nincsen garancia arra, hogy az emberek azt, amit befizettek a végén megkapják, az illetékek túl magasak, a PEPET, az, eh, a vagyonkezelők és a hedgefond menedzserek nyújtják, sem az alacsony jövedelemmel rendelkezők, sem az öregségi szegénységben élők számára nem lesz ez segítség. A szociális biztonságot a pénzügyi piacokhoz csatolni, ez nem vezet sehova, ez tévút. Mi elutasítjuk, a mi frakciónk elutasítja a nyugdíj privatizálását. Köszönöm szépen. A zöldek nevében Eckhardt képviselője a szó egy percre. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, kiváló munkát végzett, és talán a legfontosabb dolog az, hogy emlékezzük, hogy vannak az európai piacon már most is termékek, és ezek nem, azonban ezek nem szabályozottak. Most mit csinálunk? Végre szabályozzuk a termékeket. A legjobb dolog, amit tehetünk, az az, hogy egy alap értelmezett peppet hozunk létre, Európai Magányugdíj Terméket, és ennek erre vonatkoznak bizonyos szabályok arra, hogy megvédjék a fogyasztókat, és ne a hedgefondoknak fondoknak juttassák a pénzt. Persze lehet ezt kritizálni, de a teljes illetékre van egy plafon, és mindenképpen biztosítani kell, hogy ez a plafon, ezt megtartsák, ez a teljes költségek 1%-ában legyen meghatározva. Az utolsó dolog pedig az, hogy tudjuk, hogy ez az alapnyugdíjat nem helyettesíti, de azt gondoljuk, hogy a bizonyságnak tisztázni kell, hogy ne oda vezessen mindez, hogy további csökkentésekre kerüljön sor az első pillérben, tehát ne legyenek megszorítási intézkedések az első pillérben, tényleg kiegészítő jellegű legyen. Köszönöm szépen. Szisztra képviselő következik két percre. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, het Nederlands parlement... Köszönöm, elnök asszony. A holland parlament ellenzi a páneurópai terméket, a PEP-et, mert a PEP e egy törvénymódosítást tesz lehetővé, vagy szükségesé Hollandiában, éppen ezért a holland, az illetékes holland miniszter ellene szavazott, de Hollandia sajnos ezzel magára maradt. Az európai szerződésekben azonban az áll, hogy az Európai Bizottság nem avatkozhat be a tagállamok adóügyi kérdéseiben. Ezzel kapcsolatosan be is nyújtottam egy szóbeli választ igénylő kérdést, de nem kaptam egyelőre választ. Miért van az, hogy az Európai Bizottság itt most mégis beavatkozhat, és miért van az, hogy a többségi döntéshozatal mindig a munkavállaló kárára történik? Hollandiában van egy tőkefedezeti rendszer, amely kiválóan működik, és az agályaimat egyébként a holland nyugdíj, nyugdíjszövetség is osztja. Ezzel a PEP e termékkel aláássák a holland nyugdíjrendszert, gyakorlatilag negálják a holland nyugdíjasok érdekeit. Miért kell a tagállamok szuverenitásába beavatkozni, hogyha pénzügyileg fenntartható nyugdíjrendszereket és költségvetést akarunk, ugye ezt követeli az Európai Bizottság, akkor ez azt jelenti, hogy a bizottságnak nem szabad beavatkozni a tagállamokba. A tagállamok nyugdíjrendszerének harmadik pillérenek igazodnia kell az egyes tagállamok adottságaihoz, hiszen hatalmasak a különbségek az egyes tagállamok között, de ez itt elsikad, ez az egységes rendszer csak növeli a bürokráciát, és alássa a munkavállalók érdekeit, és alássa a szubszidiaritást, és ezért mi ellenezzük ezt a javaslatot. Zárjánopulosz képviselő következik a függetlenek részéről, egy perce van. Köszönöm szépen! A páneurópai magánnyugdíj termék, amelyről ma dönteni fogunk, tulajdonképpen újabb szög az állami nyugdíjrendszer koporsójában, ez pedig főként a fiatalok számára jelent gondot, hiszen továbbra is a tőkét támogatjuk, és a társadalombiztosítási rendszereket tovább csökkentjük, gyengítjük. Az államnak gyakorlatilag semmiféle kötelezettsége nem lesz ezentúl arra, hogy biztosítsa a nyugdíjrendszerek működését. Hogy ez azt jelenti, hogy nagyon kis bérekkel rendelkező munkavállalóknak és beruházásokat kell eszközölniük, hogy a saját nyugdíjukat biztosítsák, akkor ez csak is a bankok és a tőzsdék malmára hajtja a vizet, továbbá pedig nagyon nagy megterhelést jelent a fiatal generációk számára. Ez egy neoliberális politika eredménye, amely hamis érvekkel ágál. Mi úgy gondoljuk, a, hogy mi nekünk az a feladatunk, hogy biztosítsuk az állami nyugdíjrendszer fennmaradását. Köszönöm, az egyéni hozzászóló következnek, Poszpisil úr, két perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyike vagyok azoknak a képviselőknek, akik támogatják a szobaforgó javaslatot. Szeretném elmondani, hogy azok a kollégák, akik attól tartanak, hogy ez a termék alássa az állami nyugdíjrendszereket, tévednek. Alaptalanok az aggájaik, mert ez csak egy kiegészítő jellegű termék, egy további opció a fogyasztók számára. Hogyha bővítjük az opciókat a magánnyugdíj rendszeren belül, akkor ez úgy gondolom üdvözlendő. Egy újabb lehetőséget biztosítunk a polgárok számára, hogy pénzt tudjanak megtakarítani idős korukra. Egy új nyugdíjterméket hozunk létre, amelyet semmiképpen sem ássuk alá a meglévő állami nyugdíjrendszereket. Ezt tisztán kell látni. Sokak Aggodalma tehát megalapozatlan, senki sem beszél egyébként az európai nyugdíjrendszerek egységesítéséről és arról, hogy egyszerűen eltekintünk a tagállami különbségektől. Én üdvözlöm ezt a javaslatot, ijesztőnek tartom, hogy a középkorú lakosságnak mindössze egy negyede rendelkezik valamilyen magánnyugdíj termékkel. Ez egy nagyon alacsony szám, hiszen a jelen pillanatban dolgozó nemzedék nem támaszkodhat majd az állami nyugdíjakra, valószínűleg állami nyugdíjra már nem számíthatnak, tehát rá kell bírni az embereket, hogy már most takarékoskodjanak időskorukra, ez a termék pedig hozzájárul ehhez a célhoz. Még egy dolgot szeretnék mondani, jól lett volna, hogyha ez a termék ambiciózusabb. Sajnálatos, hogy a bizottságnak és a tanácsnak nem sikerült megállapodnia adókedvezményekről e termék kapcsán, hogyha lenne valamiféle adókedvezmény, amely versenyképesebbé teszi ezt a terméket szemben az állami nyugdíj termékekkel, akkor vonzóbbá tehetnénk azt a lakosság számára. Köszönöm, Áréna asszony, két perc. Köszönöm szépen. Ami a nyugdíjak kérdését illeti, azt hiszem, hogy ma Európában a nyugdíjakról szólva inkább az első pilléről kellene beszélnünk, vagyis hogyan lehet garantálni azt, hogy mindenki a karrierje végén nyugdíjba tudjon menni, és hogy ez egy megfelelőképpen, tehát ebből meg lehessen élni. A harmadik pillér, ami a magánnyugdíj rokra vonatkozik, ezzel nem lehet megoldani az első pillérbeli problémákat. Szerintem ez egy nagyon rossz dinamika, már csak azért is, mert amikor elolvassuk az európai szemeszter ajánlásait, akkor abban nagyon gyakran azt olvashatjuk, hogy az Európai Bizottság azt javasolja a tagállamoknak, hogy az első pilléres nyugdíjra fordított összegeket csökkentsék, és inkább a harmadik pillér felé irányítsák az embereket. Vagyis ez a vita egészen különleges abból a szempontból, mert szerintem a mi prioritásunk az első pillér rendbetétele kellene legyen. A magánnyugdíjpénztárakkal kapcsolatban azt is láthatjuk, hogy elég sok nehézség adódik. Például az átvihetőség két tagállam között valósítható meg, miközben európai eszközről beszélünk. És az utolsó megjegyzésem pedig az adócsalásra vonatkozik, amelyet pontosan ezeknek az eszközöknek a részvételével lehet megval- megszervezni, mert így fiskális szempontból előnyösebb országot fognak választani az emberek. Tehát szerintem ez a javaslat egyáltalán nem foglalkozik az igazi problémákkal, és főként segítjük a tőkésítésen keresztül az adó elkerülést, úgyhogy én nem fogok igennel szavazni. Köszönöm szépen. Szabad képviselőt nem láttam, Szelmovics képviselő. Thank you, Madam President, Commission. Köszönöm szépen, kedves biztos. Nagyon örülök annak, hogy végre talán segít sikerül ezt a pán-európai nyugdíjrendszert megfelelőképpen rendezni. A szolgáltatások és az áruk belső piaci áramlása az teljes normalitássá vált már, miközben a tőkepiaci uniótól még nagyon messze vagyunk. Ez a fajta termék egyszerűbbé teszi majd azt, hogy magányugdíj pénztárakban be lehessen fizetni, és olyan országok számára is lehetőséget nyújt ez, ahol még eddig nem voltak ilyen lehetőségek. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó hír Európa és az állampolgárok számára. Ez harmadik pilléres, tehát önkéntes magányugdíjpénztárról van szó, nem a meglévő ö, rendszereket váltja fel, csak kiegészíti őket, és fogyasztóvédelmi szempontból is nagyon jó. Úgyhogy én nem látom ezt problémásnak. Persze nagyon nehéz volt ezt megvalósítani, és azt láttuk, hogy bizonyos országok vagy bizonyos tagállamok, és bizonyos, más tagállamokból pedig a pénzügyi szektor nagyon ellenezte ezt. Ugyanakkor az állampolgároknak jó lehetőséget biztosít majd az emberek számára, akik ma nem is kaphatnának ilyen magánnyugdíj pénztári, nem juthatnának hozzá ezekhez a rendszerekhez, egy átfogó, egyszerűen megérthető és mindenképpen sokkal olcsóbb eszközt biztosítunk az embereknek. Ez az, amit a belső piac tehet értünk, szerintem lehetünk, büszkék lehetünk erre. Köszönöm, López Bermejo úr, asszony következik. Köszönöm szépen. Önök egy mítoszt kreáltak eh, azzal, hogy eh, nem fenntarthatóak eh, a rendes állami nyugdíjrendszerek, és ezzel a spekuláció előtt nyitják meg az utat Európában. Egy olyan pénzügyi eszközről van szó, amely soha semmiféle garanciát nem nyújt az emberek számára, és nem is fog ilyet nyújtani, csak adókedvezményekkel a gazdagabb rétegek és a bankok malmára hajtja majd a vizet, a bérből és fizetésből élők pénzét a pénzügyi piacokra fogja átirányítani. Óriási eszközökről van szó, olyanokról, amelyek akár globális szinten is megváltoztathatják a világ pénzügyi piacait. Pedig Európának inkább az emberekkel kellene foglalkoznia, és ezt önök nem teszik meg, mert magas kockázatú privát rendszereket támogatnak, amelyek semmiféle garanciát nem jelentenek a tőkére valós eszközökkel kapcsolatban. Úgyhogy itt inkább az állami nyugdíjrendszereket kellene megerősíteni, mert csak ezzel lehet a szegénység ellen harcolni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gigolt képviselő következik egy percre. Nos, kedves kollégák, Számos zavaros érvet hallottam ezen nyugdíjtermékkel szemben. Ez azonban vitathatatlan, hogy az, hogy az állami nyugdíj az alapja a nyugdíjnak, és teljesen jó ok az, hogy ez a hogy nem adókedvezményekkel próbálunk ebbe az oszlopba bevinni, hanem nagyon fontos, hogy a az európai szabályozás határokat szab annak, hogy az emberek pénzét kicsalják a zsebükből, mert pontosan ez történik most a magánnyugdíj termékekkel. Nem tudom, mi az, mit elleneznek azzal kapcsolatban, hogy a kis jövedelemmel rendelkezők bérbefizetésből élők is be tudjanak lépni a tőkepiacra. Hogyha egy országban van valakinek egy nyugdíja, és egy másik országba átköltözik, akkor ez nem adó előli menekülés, hanem a szabad mozgás kihasználása tulajdonképpen mit csinálnak, mindenféle zavaros érvet vetnek itt be, hogy, hogy ellene beszélnek. Egy kékkártyás kérdést szeretne feltenni önnek, Aréna asszony elfogadja? Igen, kikoldul. Amikor azt mondja, hogy a kis emberek, akkor kiről beszél? ön, hogyha azt gondolja, hogyha valaki 1200 euróból él havonta, akkor szerintem van marad, arra pénze, hogy a nyugdíjára spóroljon? Nem. Amikor arról beszél, hogy az emberek nem az adófizetés elől menekülnek, de hát amikor a nyugdíjrendszerről beszélünk, és az adókedvezményekről beszélünk, az adókedvezményeket ott kapja meg az ember, ahol befizet. De, de hogyha kilép ebből az országból, akkor mi lesz ezzel? Az ön érve az a gazdagok érve, és ennek semmi alapja. Válasz. Hát elég hangosan leckésztetett meg engem a kolléganő, amikor kis emberekről beszélek. Nos, az 1200 eurónál is kevesebbet keresnek nagyon sokan, és mégis tudnak ebből előtakarékoskodni, és miért kell olyan magas illetéket fizetni ezért, vagy költségeket fizetni ezért? Ezzel a termékkel kevesebbet kell fizetniük. Amit ön mond, az nem más, mint a nyugdíjnacionalizmus. Hogyha valaki egy országba befizeti a nyugdíját, akkor maradjon is ott, az ön érve szerint. Én szerintem pedig rendben van, hogyha egy Franciaország Spanyolországban, francia polgár Spanyolországban akarja tölteni a nyugdíj éveit, és ez teljesen rendben van, ha ott mások a szabályok, mások a szabályok, de ezt a szabadságot Európában ne vegyük el. Köszönöm szépen, Szia Dinosz képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen. Nagyon fontos lenne, hogy tiszteletben tartsuk a polgárokat és az ő munkájukat. A célunk ne az legyen, hogy a nyugdíj privatizációt támogassuk, és korlátozzuk az állami nyugdíjrendszert. Egy olyan termékről van szó, e, amely egy befektetési termék, a tagállamoknak kötelező ezt bevezetni, és adókedvezménnyel jár. Az, hogy joguk van az embereknek erre, ez azzal is jár, hogy minimális garanciákat kell biztosítani a méltányos nyugdíjra, minimális garanciákat, standardeket e, e, fizetni kell, e, a folyamatos befizetést biztosítani kell, és egy állami nyugdíjrendszerre van szükség. Az állam az, amelynek kötelező egy olyan rendszert létrehozni, amely megfelelő szabályozásokat biztosít, hogy ne arra kerüljön a sor a végén, hogy túl alacsony tartalékokat képeznek az állami költségvetés kárára. Benni fejképviselők. Köszönöm szépen. A mai napon ugye a Petről beszélünk, amely egy páneurum európai harmadik pilléres nyugdíjtermék, vagyis egy integratív termék az állami nyugdíjakhoz képest. Ez egy nagyon fontos kérdés. Pénzügyi szempontból a PEPek lehetőséget biztosítanak arra, hogy a magán megtakarításokat a gazdaságba visszaforgassák, és a tőkepiaci uniót ezzel konkrétan is támogassák. Szociális szempontból viszont a PEP e fontos szerepet játszhat abban, hogy a nyugdíj szakadék, amely egyre inkább problémákat okoz a társadalomban, közel legyen egymáshoz. Fontos az, hogy magas minőségű, versenyképes termékekről beszéljünk, amelyek elég jók a fogyasztók számára is, úgyhogy szerintem nagyon jó az, hogy van egy ilyen eszköz, amely főként a fiatalok számára le, jelent lehetőséget, akik nem hazájukban dolgoznak, és így egy kiegészítő rendszert tudnak megvalósítani, és nem kell összeadni a különböző tagállamokban ledolgozott évek számát. Azért kritikus gondolatokat is megfogalmaznék, például az, hogy a nyugdíjrendszerekkel, illetve a biztosítási piacokkal kapcsolatban a bankfelügyelet nem kapott megfelelő hatáskört, úgyhogy azért a jövőben ilyen irányú módosításokat kérünk, hogy tegyenek meg. Köszönöm szépen, Nátigál asszony, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Engem a holland polgárok választottak meg, Szükség van arra, hogy lendületet adjunk a belső piacnak. Úgy gondolom, szükség van a holland mentalitásra Európában, és az egyik holland vívmány az a nyugdíjrendszerünk, ez egyértelmű. A hollandok több milliárd eurót tettek félre a nyugdíjukra, a jól megérdemelt nyugdíjukra, az európai nyugdíjjárulékok felét a hollandok fizették be, én ellenzem, hogy létrehozzunk egy új páneurópai magánnyugdíjterméket, mert ez végeredményben ahhoz vezet, hogy az Európai Unió erősebben beavatkozik a holland nyugdíjrendszerbe. Egy dolog ugyanis egyértelmű, csak is nekünk magunknak, nekünk hollandoknak kell, hogy beleszólásunk legyen a holland nyugdíjrendszerbe. Köszönöm. Urbán Kreszpó, úr, egy perc. Köszönöm szépen. A nyugdíjasoknak elege van abból, hogy azt hallgatják, hogy az állami rendszerek nem fenntarthatóak. Olyan emberekről beszélünk, akik egész életükben dolgoztak azért, hogy méltó a öregségüket letölthessék, és nekünk az a feladatunk társadalomként, hogy garantáljuk az ő nyugdíjaikat. Ez egy ez jogkérdés, ehhez joguk van, ez nem egy pénzügyi kérdés. Nehogy már a kaszinóba kelljen menni, és nem kell olyan pénzügyi eszközöket kialakítani, amelyek gyakorlatilag csak arra vonatkoznak, vagy arra szolgálnak, hogy egyesek ezzel üzleteljenek. Az Európai Uniónak garantálnia kell a az állami nyugdíjrendszereket, és nem szabad, hogy állandóan a privatizációt támogassák. Innentől kezdve azt hiszem, hogy támogatjuk azokat a nyugdíjasokat, akik harcolnak, és akik még mindig dolgoznak, és tüntetnek, és megvédik azokat a jogokat, amely mindenkié valójában, nem csak a sajátjaikat, hanem a mieinket is. Tehát nagyon fontos lenne az állami nyugdíjak megőrzése. A Miranda, egy minute. Köszönöm, Miranda képviselő, egy perc. Esta semana... Ezen a héten az európai eh, parlamenti képviselők több mint 20 ezer eh, levelet kaptunk eh, spanyol nyugdíjasoktól. Azt kérték, hogy ne szavazzuk ezt meg. Tehát mi sem fogjuk ezt támogatni. Nagyon fontos lenne a méltányos nyugdíjasok, nyugdíjak kérdése, amikor 400 euró valakinek a nyugdíja, vagy 600, abból nem lehet megélni. Nagyon nehéz lesz egyébként az embereknek ezt a terméket egyáltalán elérniük, és az Európai Parlamentnek gyakorlatilag nincs is fiskális kompetenciája, tehát ez nem más, mint egy csapda, és a trojka rákényszeríti a tagállamokra ezeket a reformokat, ugye főként Spanyolországban a néppárt által támogatott reformokra gondolok, és ezek miatt nem tudjuk azt, hogy a következő generációknak egyáltalán lesz-e nyugdíja. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a konkrét termék, ez inkább a gazdagabb rétegeket szolgálja, és más szociális politikáktól veszi el a pénzt, a szegénység megszüntetésétől, vagy pedig más problémáktól, úgyhogy én nem fogom ezt megszavazni. Köszönöm szépen, Tangur, kettő perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. A tőkepiaci unió a mandátumunk idején vette kezdetét, az Európai Bizottság több mint 30 javaslatot készített el, ezek nagy része el, elakadt, csak nagyon kevés jutott át a szűrőn. A következő ciklusban még jelentősen javítani kell a tőkepiaci unióval kapcsolatos javaslatokon. Tudom, hogy a PEP kapcsán az Európai Parlament jelentős munkát végzett, de hogy beszélhetünk páneurópai termékről, hogyha a felügyelet tagállami kezekben marad? Ugyanez igaz egyébként az egész tőkepiaci unióra. És mi van azokkal a tagállamokkal, amelyekben ilyen önkéntességen alapuló nyugdíjrendszer egyelőre még nem működik, nem létezik? Továbbá, miért lenne érdekes a fogyasztók számára egy ilyen termék, amely kapcsán a kamatok nagyon alacsonyak, és ezért nem is éri meg a takarékoskodás? Úgy gondolom nagyon cinikus, hogyha azt mondjuk, hogy hát ez a termék végül is nem rossz, de nem mondhatjuk el róla, hogy jó. Éppen ezért mi a magunk részéről ellene fogunk szavazni. Köszönöm szépen, a spontán hozzászólások következnek. Hárman kértek szót, Marinyó úr az első, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rögtön az elején szeretném elmondani, hogy a hallottakat követően én meg fogom szavazni ezt a javaslatot, mert úgy gondolom, hogy a PEP e nem versenyez, versenyben áll majd a tagállami rendszerekkel, hanem lehetőséget biztosít azok számára, akik pénzt takarítottak meg, hogy befizessenek egy további rendszerbe, egy kiegészítő rendszerbe, amely, még egyszer mondom, nem konkurál a tagállami rendszerekkel. Az állami rendszer senki sem kérdőjelezi meg, ezek továbbra is megfelelően működnek majd. A PEP csak azok számára opció, akik pénzt takarítottak meg, és beszeretnék fektetni a pénzüket, és akik esetleg a múltban rossz termékekbe fektettek be, most jobb lehetőséget teremtünk a számukra, ezért jónak tartom a javaslatot, és úgy gondolom, hogy az kiegészíti a tagállami rendszereket, és nem helyettesíti azokat. Kuneva asszony, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem sokára LP e választásokat tartunk, és ilyenkor nagyon fontos, hogy belegondoljunk, milyen üzenetet is fogalmazunk meg a polgárok felé. A ciklusunk végén még egyszer meg akarjuk támogatni a nagy gazdasági erőket a munkavállalók kárára? Úgy tűnik, hogy a munkavállalók megtakarításait akarják most egyesek kockára tenni. A azon megtakarításokról van szó, melyeket időskorukra tettek félre a polgárok. A munkavállalók esetében úgy gondolom nem ruházhatók át egyik tagállamról a másikra ezek a megtakarítások. Nem csoportosíthatók át. Én úgy gondolom, hogy az állami nyugdíjrendszereket kell megerősítenünk, és szavazzunk a PEP ellen. Szára Rodriguez asszony, egy perc. Presidenta. Elnök asszony. Ah, Mikrofon, köszönöm szépen. Kedves biztos, kedves kollégák! Számomra ez a páneurópai egyéni nyugdíjpénztári eszköz egy felháborító arcú csapása a fiataloknak, azoknak, akiknek nincs munkájuk, vagy bizonytalan helyzetben vannak a nők ellen, és mindazok ellen, akiknek nincsen munkája. Én azt hiszem, hogy ahhoz, hogy ténylegesen garantálni lehessen az állami nyugdíjakat és a méltányos nyugdíjakat, nem meg kell szavaznunk erre a páneurópai eszközre, és inkább azon dolgozzunk, hogy egy olyan rendeletet hozunk létre, amely valóban segíti a tagállamokat arra, abban, hogy az állami nyugdíjrendszerüket megreformálják, és méltányos nyugdíjakat tudjanak majd biztosítani. A jövőnk nem, bíz, nem bízhatjuk arra, hogy most tudunk-e takarékoskodni vagy sem, itt ez nem etikus, és nem jó az, hogyha közpénzeket arra szánunk, hogy adó kedvezményeket adunk ilyen magányugdíjpénztár kezdeményezéseknek. Tulajdonképpen ezzel a közpénzeket átadjuk a világ nagy pénzügyi tőkéjének. Köszönöm, a biztos következik. Köszönöm szépen. Köszönöm, kedves parlamenti képviselők, nagyon érdekes volt ez a vita. Kicsit fel is forrósodott egy kicsit a hangulat itt-ott, de először is biztosítani szeretnék mindenkit arról, hogy a az állami nyugdíjrendszereink jól működnek, és igenis, és tudnak nyugdíjakat biztosítani az emberekre. A legtöbb tagállamban, ha nem is mindenhol, oda kell figyelnünk a reformokra, annak érdekében, hogy erőssé tegyük és ellenállóvá ezeket a rendszereket, akkor, amikor az előregedő társadalom miatt egyre több nyugdíjassal kell majd számolnunk. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy megerősítsük az állami nyugdíjpénztárainkat. De most itt konkrétan egy termékről beszélnünk, aminek semmi köze nincsen az állami nyugdíjakhoz senki nem állította azt, hogy ez felváltaná az állami nyugdíjakat, ez csak az alternatívák sorába illeszthető, azok számára, akik kívánnak élni ezzel a lehetőséggel. Nagyon sok tagállamban, hogyha megnézzük a statisztikákat, akkor azt is láthatjuk, hogy azok az emberek, akiknek nem állandó munkaszerződése van, mondjuk több tíz éven keresztül, hanem rövidebb szerződésekkel dolgoznak, nagyon alacsony a fizetésük, és ki akarják egészíteni a jövőbeli nyugdíjukat azzal, hogy magánnyugdíjpénztárba kívánnak befizetni. Ezzel gyakorlatilag alternatívákat hozunk létre, amelyeknek az a célja, hogy európai szintű magányugdíjpénztárakat hozzunk létre. Mi ebben a rossz? Szerintem semmi, inkább a versenyt erősítjük ezen keresztül, és biztonságosabb, jobb, olcsóbb nyugdíjtermékeket tudunk a fogyasztóknak biztosítani. Vagyis azt is láthattuk, hogy könnyen ki lehet használni ezt a kérdést ar- arra, hogy dezinformáljunk, és olyan eszköz, tehát olyan üzeneteket terjesszünk, hogy privatizálni akarják az állami nyugdíjakat. Mindenki tudja, hogy ez nem igaz. Még a nagy magáncégeknél sem igaz ez. Persze biztos, hogy vannak más prioritások, más analógiák, de mégis én úgy gondolom, hogy itt ebben a plenáris ülésteremben senki sem azt szeretné, hogy ilyen álhíreket terjesszünk. Inkább azt vizsgáljuk meg, hogy milyen termékkel van dolgunk. Fontos az, hogy felelősségteljesen járjunk el, és biztosítsuk azt, hogy a jövőre nézve is működőképesek az állami nyugdíjaink, akkor, amikor egyre több nyugdíjasunk lesz majd a társadalomban. Köszönöm. Köszönöm szépen a biztos úrnak, most a jelentéstevője a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, először is. Köszönöm azoknak a kollégáknak, akik a javaslat mellett szóltak. Köszönöm az árnyék jelentéstevőknek és az elnökségeknek, főleg az Ausztria, osztrák elnöknek, akik hozzájárultak az anyag sikeréhez, és a bizottságnak. Azoknak a kollégáknak, akik nagyon negatív hangot ütöttek meg, és ellene fognak szavazni. Nos, hadd mondjam el, hogy közülük sokan már elmentek a teremből, mert nem is akarják meghallgatni a mi érveinket. De én elég sok félrevezető hírt hallottam, hogy a biztos is azt mondta. Azt mondják, hogy ha ellene szavaznak, akkor ezek a peppek nem kerülnek be a piacra. Nos, hát akkor hadd mondjam el nekik, hogy ők a kabolyoknak, a vadkapitalistáknak segítenek a piacon, hogyha ellene szavaznak. Aztán azt mondták, hogy ha mellette szavaz valaki, akkor ezzel gyengíti a maga, a állami nyugdíjt. Hát ez is teljesen félrevezető badarság, eh, hiszen, ahelyett, eh, hiszen ez eh, nem érinti a állami nyugdíjt. Inkább az kellene, hogy a nemzeti kormányokhoz forduljanak azok, akik ellenzik ezt a terméket, és mondják el, hogy kritizálják a saját állami nyugdíjrendszerüket, azt kellene megreformálni, mert ennek semmi köze nincsen az állami nyugdíjhoz. Nos, pedig a holland kollégáknak a következőt mondom. Azt hallottam, eh, hogy hogy itt megpróbálni Európában megpróbálják eh, a eh, holland nyugdíjkasszát kiüríteni, de hát ez nem igaz, ez abszolút nem így van, ez teljesen bolondság. Egyszerűen mit akarnak ezzel elérni? Nagy hullámokat akarnak verni a sajtóban. Aztán azt is hallottam, hogy a, pe, a PEP az adópolitikával, adópolitikára is hatása van. Ez abszolút nem így van. Olvassák el a rendeletet. A rendelet arról szól, hogy standardeket határozunk meg, hogy a fogyasztókat védjük olyan termékekkel szemben, amelyek a piacon vannak. Ennyi az egész, örülhetnének neki. Az önök összes módosító javaslatát elfogadtam, holott az önök frakciója nem mindig volt jelen a tárgyalásokon, és nem mindig vett részt az egyeztetéseken, kivéve Galtieri urat, aki kiváló munkát végzett. Elnök, köszönöm szépen. Úgy látom, hogy egy kicsit már elkezdődött a választási kampány. Ezzel lezárom a vitát, és a szavazás ma délután lesz. A következő napi rendi pont Kásza úr jelentése. A munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtése a szülők és a gondozók vonatkozásában. Először is megadom a szót Kásza úrnak négy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony! csak néhány lépés választ el bennünket attól, hogy egy plenáris egyezséget kössünk. Ez én azt gondolom, hogy oda vezet majd, hogy Európa szerte a családokat jobban tudjuk támogatni. Amit ma benyújtunk, ez egy kiegyensúlyozott jogi aktus, amely minimális szabályokat határoz meg azzal kapcsolatban, hogy mind a nők, mind a férfiak kivehessék a szülői szabadságot, illetve a gondozói szabadságot, illetve joguk legyen rugalmas munkaidőben dolgozni. Ez az irányelv tíz napnyi apasági szabadságot vezet be, két hónapnyi fizetett szabadságot a szülőknek, öt napnyi fizetett szabadságot gondozóknak, illetve a szülők számára azt a lehetőséget, hogy rugalmas munkaidőben dolgozhassanak, ezt kérhessék. Ennél is tovább megy a, az irányelv. Ez a felsoroltakon kívül az egyel, nemek közötti egyenlőséget is erősíti, és így a felelősséget jobban meg lehet osztani. Én a tárgyalások során mindig is arra, eh, ahhoz ragaszkodtam, hogy a nemek közötti egyensúly megvalósuljon ezen témában is. És a célom az volt, hogy hogy ne csak a munkavállalók, hanem a munkaadók is előnyt lássanak, előnyét élvezzék ennek az irányelvnek. Hagyományosan a nők vállalnak nagyobb felelősséget, amikor a gyermekeket kell nevelni, felnevelni, vagy a szülőket gondozni. És ez oda vezet, hogy sok nőnek fel kell adnia a munkát, a fizetett munkát, és ez oda vezet, hogy egyre nagyobb az egyenlőtlenség a fizetések között, a nyugdíjak között, és nagyon fontos, hogy a szülők meg tudják osztani egymás között a feladatot, és mind a gyermeknevelésben, mind a gondozásban. Az apák is vegyenek részt a gyermekek nevelésében az első években is, és a nőknek támogatást kell élvezniük, hogy visszatudjanak menni a munkaerőpiacra és úgy, hogy közben a gyermekükkel is tudjanak időt tölteni. A nők számára fontos, hogy teljesen kivirágozhassanak a munkaerőpiacon is, és a másik oldalon pedig biztosítani kell, hogy több apa vegyen részt a gyermeknevelésben. Ezért kell megfelelő eszközöket biztosítani ennek érdekében. És így el kell ismernünk a gondozók szerepét is. Valakiről gondoskodni, ápolni, ez egy nagyon nagy elkötelezettség, mind mentális, mind fizikai szinten. Azt gondolom, hogy nekik is nagyobb támogatást kell nyújtanunk. Azt gondolom, hogy ezek a javaslatok mindenkinek előnyösek lesznek, minden családtagnak, mind az rokonoknak, az időseket ápolóknak, mind az ápoltaknak. És ezt szeretnénk elérni ezzel a javaslattal, és azt gondolom, hogy nagyon fontos hogy a gyermekek olyan környezetben éljenek és nőjenek fel, ahol mind a két szülő törődik, gondoskodik róluk, és törődik velük, ez az egész felelősségvállalási kultúrát meg fogja változtatni. Én azt kérem, hogy ezt, azt kérem, hogy támogassák ezt a javaslatot, ez jó a férfiaknak, a nőknek, a családoknak, és jó a gazdaságnak is. Ez egy nagyon fontos előrelépés Európa számára, hogy szociálisabb arcunkat mutassuk. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy betart azt is, hogy betartotta a hozzászólási időt, és most pedig a Nőjogi Bizottság nevében Kozlovszka Rajevics képviselő kapja meg a szót két percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos biztos asszony, szeretném kifejezésre juttatni a Nőjogi Bizottság nevében is elégedettségemet, hogy a vége felé közeledünk ennek a fontos anyagnak. Káza úr, köszönöm, hogy átvette a jelentéstételt, és köszönöm mindenkinek és minden szervezetnek, minden személynek, aki hozzájárult ehhez az anyaghoz. És ezt a jelentést a Nőjogi Bizottságban is tárgyaltuk, mégpedig azért, mert a nők és a férfiak közötti egyenlőtlenség oda vezet, hogy a nők nehezebb helyzetben vannak. Általában a nők a családot első helyre helyezik. Ők azok, akik otthon maradnak, hogyha betegek a gyerekek, és ezért nagy árat fizetnek. Nem véletlenül mondjuk azt, hogy a nők áldozatot hoznak a családért mert ez oda vezet, hogy a nők nyugdíja által, átlagban 40%-kal alacsonyabb. A munka adóknak az jut eszébe a család életről, hogy a nők nem annyira állnak rendelkezésre, ha munkát kell végezni a családi elkötelezettségek miatt, ezért nem annyira szívesen foglalkoztatnak nőket. Pedig eh, ez fontos lenne, és ezért szeretnénk, hogyha rugalmasabb munkavállalás lehetővé válna, és ezzel jobban meg lehetne osztani a feladatokat a szülők között ezzel egy időben a nők és a férfiak helyzetét is erősíteni kell. A férfiak is lehetőséget kapnak arra, jogot kapnak arra, hogy gondoskodjanak a gyermekükről otthon. És ez a családban az összetartást erősíti. Ne felejtsük el a legfontosabb elemeket. Ez a minimális két hónap eh, szülői szabadság, illetve az apassági szabadság. Ez egy eh, olyan javaslat, amely mindenki számára pozitív és jó. Ezért minden politikai frakciót arra kérek, hogy támogassák eh, ezt a javaslatot álljunk um, a gyermekek, a családok um, mellett és a szülők mellett. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót a biztos asszonynak, Tyson asszony. Uh, köszönöm szépen, elnök asszony, kedves jelentéstevők, tisztelt képviselők, köszönöm az Európai Parlamentnek, az illetékes szakbizottságnak, a társult szakbizottságoknak, és külön Káza úrnak, Kozlovszka asszonynak, és persze az összes árnyék jelentéstevőnek a kemény, elhivatott munkát ezzel az irányelvel kapcsolatosan. Önök mindent megtettek annak érdekében, hogy megállapodás szülessen a fontos dossziéról. A megállapodás nem, lehetett, nem lett volna lehetséges anélkül, hogy mind a parlament, mind a tanács részt vegyen a munkában, az együttműködésben, és persze nagyon fontos volt az is, hogy mindenki kövesse azt a célt, hogy megállapodást tudjunk létrehozni. Fontos, hogy biztosítsuk a nők számára a munkaerőpiaci részvételt, és azt, hogy egyensúlyt tudjanak teremteni a magánélet és a karrier között. Az apák számára is meg lehetőséget kell biztosítanunk, hogy időt tölthessenek gyermekeikkel. Hiszen mind a mai napig a nőknek és férfiaknak folyamatosan választaniuk kell a család és a karrier között. És mint mindannyian tudjuk, a nők esetében ez kiemelten így van. Ezt mutatják a munkaerőpiaci statisztikák is. A nők átlagos munkanélküliségi rátája, illetve foglalkoztatási rátája átlagban 11%-kal alacsonyabb, mint a férfiaké. Ez azt jelent, e, azzal is jár, hogy egy 16%-os bér szakadék húzódik a nemek között, ami később egy 36%-os nyugdíjszakadékká válik. Kedves képviselők, vannak azok, akik azt mondják, hogy ez a javaslat Szabályokat erőltet a családokra, és beavatkozik a családok döntéshozatalába. Én nem értek ezzel egyet, sőt, épp az ellenkezőjét gondolom. Ez az irányelv több lehetőséget, ösztönzőt, választási lehetőséget biztosít a polgárok számára, hogy saját maguk határozzák meg az egyensúlyt a munka és a családi, illetve a magánélet között. Az egyes szülők maguk választhatnak, hogy milyen egyensúlyt szeretnének teremteni e két vetület között. Az irányelv most már lehetővé teszi azt, hogy megfelelő lehetőségek közül válaszanak a szülők. A bizottság ambiciózusabb célokat szeretett volna kitűzni, de a trialógusok során sikerült azért mégis megállapodásra jutnunk. A férfiak emellett tíz nap szülői szabadságra tarthatnak igényt, és emellett mindkét szülő rugalmas munkafeltételeket igényelhet. És hölgyeim és uraim, nagyon fontos mindez a társadalmak előregedése szempontjából is, ami a társadalmi maink egyik legnagyobb kihívása. Ezzel az irányelvvel most már a gondozásban is rugalmasabbá válnak a rendszerek, a tagállamok. Ez az első alkalom, hogy az európai szinten vezetjük be a gondozási szabadságot, mint koncepciót. Hölgyeim és uraim, úgy hiszem, hogy ez az új irányelv kézzelfoghatóan javítja majd a polgárok család és életét és, mun- és munkáját. Ezzel a szociális jogok pillérét sikerül átültetnünk a gyakorlatokba, a gyakorlatba, és előbbre jutunk az ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak végrehajtásában is. Köszönöm szépen mindenkinek a kemény munkát. Köszönjük szépen a biztosasszonynak most a frakciók hozzászólói következnek, el, először a néppárt részéről Marán Sárki asszony. Két perc. Merci, madame. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az első szavaim Marian Tyson biztoshoz szólnak. Nagyra becsülöm önt és az ön munkáját ezen a szövegen keresztül is. Egy nagyon modern szövegről van itt szó, és ön igen bátor volt, hogy ezt a szöveget amely um, a munka és a magánélet közötti egyensúlyra vonatkozik, uh, letette az asztalra. Ön nagyon bátor volt, mert ezzel uh, a régi berögződéseket uh, a társadalmunkban egy kicsit fel um, lazítjuk, ahol a családi élet, a gyermekek ellátása gyakorlatilag csak a nőkön állt, és ezzel nem tudtak a karrierjükre koncentrálni, sőt, még a az értékük is csökkent emiatt a munkaerőpiacon. És ez egy nagyon nagy igazságtalanság, igen sok nőnek bele tört ebbe a bicskája. Úgyhogy a nők nevében szeretném elmondani, hogy köszönöm szépen. És természetesen Dávid Kázának is köszönöm a munkáját, aki tényleg a végsőkig elment, a meggyőződését érvényre juttatva, és itt az Európai Parlament képviselőiről is beszélhetünk, mert lehet itt jó munkát végezni a jelentéstevők, árnyékjelentéstevők részéről, hogyha mindezt a trilógusok nem támasztják alá hatékony módon, akkor semmi értelme nincsen az egésznek. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a munkáját. Ez egy újabb kis építőköve a szociális Európának, amelyet a ma délelőtt támogatni fogunk. Ugyanakkor megváltoztatjuk ezzel az egész munkaerőpiacot, a család fogalmát és a férfiak és a nők közötti egyenlőséget támogatja. Változik a munkaerőpiac, mert kilépünk végre abból a gondolkodásmódból, hogy csak a nőkön legyen a család terhe, és így karrier lehetőségekben és fizetésben is azonos szintre léphetnek a nők is, a férfiakkal, és ez az, amit el szerettünk volna érni. Köszönöm, most az SZND nevében Aréna asszony következik. Köszönöm szépen. Én is szeretnék Molán Sártyi asszonyhoz csatlakozni a biztosnak elmondott köszönetekkel kapcsolatban, illetve a jelentéstevők munkáját is dicsérendő. A 21. században még mindig diszkriminatív a társadalom, főként a nőkkel szemben. Azokra a nőkre gondolok, akiket ma a munkaerőpiacon, a karrierjükben, és még a fizetésükben is diszkriminálnak. Gyakorlatilag ezért gondoljuk mi azt, illetve hogy, hogy a, a diszkrimináció mögött egész egyszerűen csak az van, hogy nők vagyunk, és képesek vagyunk arra, hogy gyermekeket hozzunk a világra. Itt nem csak arról van szó, hogy ha valakinek már vannak gyermekei, hanem már a lehetőség is, hogy lehet, hogy egy napon majd gyermeke lesz ennek a nőnek, és ez már önmagában diszkriminatív, mert kockázatosnak gondolják a munkaadók mindezt. Kilenc hónap alatt illetve hogy ez a kilenc hónap lenne az, ami miatt a 16%-kal kevesebbet keresnek a nők, mint a férfiak. 30%-os a nyugdíj szakadék a férfiak és a nők között. Kilenc hónap miatt. Amiatt a kilenc hónap miatt ilyen helyzetbe kell kerüljenek a nők. És ezért is egy lehetőséget biztosítottunk arra, hogy megoldást kívánjunk az esélyegyenlőség megteremtésére. Természetesen egy irányelv az semmi, egy tíznapos apasági szünet az mégiscsak több a semminél, és az, hogy ezt nem lehet átruházni két hónapon keresztül, az apasági szabadságot, ez is mindenképpen ebbe az irányba mutat, és az öt napos szabadság az egy új jogként értelmezendő, úgyhogy még egyszer köszönjük szépen, ez egy nagyon nagy lépés, és meg kell vizsgálnunk azt, hogy az irányelvet hogyan lehet átültetni a nemzeti jogba, vagyis, hogy azok a tagállamok, akik többet szeretnének adni, azok megtehetik ezt, mert ez mindenképpen a diszkrimináció ellen hat, de itt ebben a parlamentben is dolgoznunk kell azon, hogy ez az irányelv tényleg olyan irányba mutasson majd, amelynek révén a nők elleni diszkriminációt a munkaerőpiacon vissza tudjuk szorítani. Köszönöm. Nem, de EKR frakció. Köszönöm az EKR nevében, e, Zitnácka képviselő, másfél perc. Köszönöm szépen, kedves kollégák az európai parlamentben gyakran beszélünk a nők és a férfiak eh, egyenlőségéről, a munkaerőpiacon, illetve a család élet és a eh, munka összeegyeztetőségéről. Eh, ez egy konkrét eszköz, ez a javaslat, ami a cél elérésében segít bennünket, minimális sztenderdeket határoz meg, egy európai minimális szabályozást vezet be, és minden európai tagállamnak elég lehetősége van arra, hogy ezt elérje. Nekem megvan a saját véleményem, személyes véleményem, a szülők azokról, akik, akik szülőként újszülöttekről gondoskodnak, vagy azokról a gyerekekről és akiknek későbbi intenzív gondozásra van szükségük. Az én véleményem egy kicsit eltér a mainstream véleménytől, szerintem nagyvonalúbbnak kellene lenni, de van itt egy nagy de. A tagállamokra kellene hagyni a szabályozást, a tagállamokra kellene bízni azt, hogy további szabályozást vezessenek be, ami az apasági szabadságot illeti szerintem az nagyon jó, hogy az apák az újszülöttekkel ott otthon maradhatnak. Nagyon hálás vagyok ezért, mert Szlovákiában ez még, itt még nem tartunk. És a rokonokról való gondoskodás is egy elengedhetetlen dolog és ez a gondozók szabadságára vonatkozó szabályozással valósul meg. Köszönöm szépen. Köszönöm az, az ALDE frakció nevében Weber asszonyi a szó. Két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Azt gondolom, hogy a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevőknek köszönettel tartozunk. Én én egy ambiciózus javaslattal értek egyet. Sikerült ambiciózus szintre emelni a javaslatot, azonban a tanácsi hosszadalmas tárgyalások után ezt felvizezték. Szerettem volna erősíteni az apasági szabadságot, a szülői szabadságra nyújtott fizetések szintjét. A tanulmányok szerint a fizetés 85%-át, ha megkapják a szülői szabadság alatt a szülők, akkor ez ösztönzőbb, különben továbbra is a teher a nőkre eh, hárul. Eh, a társjogalkotóknak nem sikerült megegyezni ezzel kapcsolatban. Túl sok minden a tagállamok kezében maradt, és végeredményben eh, kevés dolog változott. Ez itt egy előrelépés, de egy nagyon apró előrelépés, ami a ez gondozói szabadságot illeti, azt gondolom, hogy a tagállamok túlságosan óvatosak voltak, túlságosan eh, hát haboztak ezzel a témával kapcsolatban, holott nagyon fontos, hogy itt is a nők vannak általában a frontvonalon, amikor idősebb vagy beteg eh, rokonokról kell gondoskodni, ezzel kevesebbet keresnek, kevesebb lesz a nyugdíjuk, és a szociális életük is korlátozódik. Mindazonáltal ez a javaslat előrelépés, bár nem forradalmi, újításról van szó, de legalább egy fizetett apasági szabadságról beszélünk, két hónapnyi nem átruházható szabadságról, illetve öt napnyi gondozói szabadságról. Nagyon fontos, hogy kiegyensúlyozzuk a család és a munka közötti elkötelezettségeket, és azt remélem, hogy a jövőben ezt ebben előrelépést érünk el. Köszönöm szépen, González Pényász a GUE nevében egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony az anyassági és apassági szabadság nem átruházható és azonos hosszúságú, illetve 100%-ban fizetett kell, hogy legyen. Ez a mi álláspontunk, és szerintünk ez a mostani anyag, ez egyszerűen kevés. Ezért módosításokat is beterjesztettünk, az egyik az át, nem át, átruházhatóságra vonatkozik ez nélkül. Nem valósul meg az esélyegyenlőség sem a munkaerőpiacon, sem a családban. A 100%-os, vagy itt ugye 80%-ról beszélünk, fizetés nélkül nem képzelhető el az, hogy nem szegényedik el a család. Ez a két, száza, két hetes apasági szabadság kötelező kellene, hogy legyen, mert a nőkre is vigyázni kell ilyenkor. Itt minimális standardokról beszélünk, és szerintünk ez önmagában pozitív, mert ezen keresztül bizonyos népré, népességi rétegeknek a helyzetét javítjuk. Ugyanakkor sokkal többet is lehetett volna tenni egy olyan szociális Európa kiépítése érdekében, amely az egyenlőséget tűzte zászlajára. Fontos lenne az, hogy a következő jogalkotási ciklusban még tovább javítsuk ezt az anyagot. Köszönöm. Dankeschön. Im Namen der Grünen Eva Fraktion der Urtasun. Urtasun úr következik. Köszönöm szépen. Ez a szöveg kicsit olyan édes savanyú számomra, mert ugye itt egyenlőségről beszélünk, de mégis vannak azért benne olyan elemek, amelyeknek reális hatása lesz az emberekre, öt országban most először fognak apasági szabadságot bevezetni, és nyolc országban hosszabb lesz a anyasági vagy apasági szabadság, mint jelenleg, és aztán itt van a szülői szabadság is, úgyhogy ezek kis lépések, de azért attól még a szülői szabadság, vagy az apasági szabadság a 80%-os szint alatt van, úgyhogy ez nagyon kevés szerintünk, úgyhogy rossz az, hogy nincsenek referenciák erre vonatkozólag beépítve a, szünetbe, a szövegbe. Szeretnénk azt kérni, hogy a bizottság sokat tett, de a tanács nem, úgyhogy minden alkalommal, amikor a szociális Európáról beszélünk, akkor nem lehet állandóan arról beszélni, hogy ki mennyi, mindez mennyibe fog kerülni. Itt ambiciózusabbnak kell lenni a jövő szempontjából, és tovább kell dolgozni ezen az anyagon. Köszönöm. E Köszönöm az EFTD nevében, Begin képviselő. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, akárhogyan is gondolkodnak a családról, szerintem mindenki egyetért egy dologban. A legnagyobb kihívás Európa számára nem a globalizáció vagy a terrorizmus, hanem az, hogy tovább továbbra is legyenek családok a jövőben, vagyis, hogy egyáltalán létezzünk. A demográfiai eh, tanulmányok azt mutatják, hogy 2050-re eh, összeomlik a demográfiai rendszer, és nekünk mindent meg kell tennünk, hogy megfordítsuk ezt eh, az irányt, de hogyha a fiatalokat és a munkavállalókat nem segítjük, akkor nem lesznek meg azok az eszközök, amelyekkel családot tudnak alapítani a fiatalok. Ezért is nagyon fontos számomra ez az irányelv, amely konkrétan fog hatni több millió ember munkájára, életére, főként fiatal nőkre, akik jobban össze fogják tudni egyeztetni a munkájukat és a családi életüket. Hosszú tárgyalások után apasági szabadságot vezettünk be minden országban legalább tíz napra, és hogy ezt megfelelőképpen fizetni is kell. Ezen kívül pedig a szülői szabadság két hónapot ír elő, amit nem lehet átruházni, hanem csak a családon belül lehet ezt megosztani, hogy nem mindig csak a nők vállán legyen az egész család fenntartása. A rugalmasabb munkaórákra is szükség van, a teleworkingre, és fontos lenne azt is figyelembe venni, hogy sok családban élnek beteg emberek, vagy fogyatékkal élő emberek, akiket szintén a családon belül kell ellátni. Segíteni kell a kisvállalkozásokat, hogy ők maguk is részt tudjanak venni ebben a programban, és bölcsödei helyeket kell létrehozni. Specializált munkahelyekre van szükség, amelyek segítik azt, hogy az emberek az időseket és a gyermekeket el tudják látni. Sajnos nem mindent sikerült elérnünk, de mégiscsak a végső eredmény, ha nem is tökéletes, de azért jó, mert ebben az irányában sok potenciál rejlik, javítja az életét az embereknek, és talán meg tudjuk állítani a demográfiai válságot világot a kontinensünkön. Éppen ezért, kedves kollégák, akárhogy is gondolkozzanak a családról, kérem, hogy támogassák ezt az irányelvet, hogy megvédjük Európát. E- Köszönöm szépen az INF e nevében, Mélán képviselője szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez az anyag, amely nem a, maga, nem a munkára vonatkozik, hanem a magánéletben akarja segíteni a polgárokat. Ez pontosan arra vonatkozik, amire, amihez semmi köze az Európai Uniónak, mindenbe bele akar avatkozni, az emberek magánéletébe, a gyerekek születésébe, az oktatásba, a beteg rokonok, rokonok gondozásában. Annak ellenére, amiről itt van szól, amiről itt elvileg szó van, hogy ki akarják egyensúlyozni a terheket, még nagyobb egyensúlyt bizonytalanságokat okoznak. Három kockázata van minden olyan szöveg, ami bele, ami erre a témára vonatkozik, a tagállamok illetékessége. Az Európai Uniónak semmi illetékessége abban, hogy megmondja, hogy mennyi időt lehet igénybe venni, mennyi pénzért, ez szubszidiaritás alá tartozik, és Franciaországban már megfelelő keretek vannak, és ráadásul még egyéb egyensúlytalanságokat is okoz szociális szinten, másrészt pedig megint csak társadalmi, szociális kérdésekre be akarnak beavatkozni, ez a munkadokra és munkavállalókra vonatkozik, és nem lehet itt gyámság alá helyezni ezt. Ez az emberek magánélete és a, a munka közötti kiegyensúlyozásról szól, de ez kiegy, kiborítja az egyensúlyából, kibillenti az egyensúlyából az európai gazdaságot, és csak fokozza a problémákat. Köszönöm szépen. Funtulis képviselője szó a függetlenek részéről. A család alapítás talán az egyik legfont, az a legfontosabb és legnagyobb döntés az életben. És a jövő generációjáról van szó, a családtagokat segíteni kell, és a fiatalokat bátorítani kell arra, hogy megtegyék ezt a lépést. Ez azokra is vonatkozik, akik dolgoznak, nem, szab, nem engedhetik meg maguknak azt, hogy hogy, hogy a munkavállalásokat korlátozni kelljen, vagy csak az egyik férre háruljon az összes teher. Mind a két szülőre szükség van, ezért szükség van arra, hogy a törvény előírja a rugalmas munkavégzés lehetőségét, és lehetővé kell tenni azt, hogy mind a két szülő tölthessen időt a gyerekekkel 12 éves korig emellett a fogyatékkal élők, fogyatékossággal élők gyerekek szüleit, szüleit külön támogatás illeti meg, további szabadságot, illetve ápolási időt kellene biztosítani. Köszönöm szépen, most rátérünk a további hozzászólókra. Először is Ribéro képviselő, két perc. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Hogyha a szociális Európát akarunk létrehozni, akkor ennek az európai eh, kihívásoknak meg kell felelnie. Hogy néz ez ki? Egy olyan eh, társadalom, ahol egyre később eh, születnek a gyerekek, ahol a nők, egyre több nő dolgozik, és ez jó, jó dolog, hogy a munkaerőpiacra integrálódnak a nők, ahol az apák is a jogaikat követelik és élnek vele. Ez mind jó. Európában azonban nagy különbségek vannak a nők és a férfiak jogai között. Nagy különbségek voltak, és ezek nem felelnek meg a mai szükségleteknek, a, gyere, a, a szülőknek. De gyakran nehéz, szülők gyakran nehézségekbe ütköznek, hogy gondoskodjanak a gyerekekről, nem csak újszülöttként, amikor újszülöttek a gyerekek, hanem még az iskolai időszakban is például. Aztán mindezt össze kell valahogy egyeztetni a munkaadók, a vállalkozások igényeivel is negatív demográfiai hatásai vannak ennek, hogyha nem sikerül ezt megoldani. Egyre később születnek a gyerekek, szendvics generációban élünk, mert ezek a gyerek nem csak, ezek az emberek, a szülők nem csak a gyerekükről, hanem a szüleikről is kell, hogy gondoskodjanak. Ráadásul az előregedés is kettős teherhez vezet, az időseket el kell látni és az lehetővé kell tenni az embereknek, hogy otthon maradjanak, stabilitást kell biztosítani, de hát a gyerekeknek sem voltak nagy esélyeik, nekik is lehetőséget kell biztosítani, hogy a szülőket segítsék. E, elengedhetetlen, hogy pozitívan e, alakítsuk a dolgokat. Sajnos nem sikerült e, olyan messze menni, mint ahogy az én javaslataim ezt tervezték. Minden esetre én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kihívás, az egyik legnagyobb kihívás a szociális Európa előtt. Köszönöm szépen, Blinkevics Júti képviselők másodperc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ma az Európai Parlament az irányelv elfogadásával nagyon jó üzenetet fogalmaz meg a munkavállalók felé, különösen azon szülők felé, akik gyermekeikről gondoskodnak, vagy mindazon munkavállalókra, akik idősebb hozzátartozóikról gondoskodnak. Úgy gondolom, meg kell teremtenünk annak lehetőségét, hogy egyensúlyt tudjanak teremteni a polgárok a magánéletük és a munkavilága között, úgy gondolom, ez hozzájárul majd a születési ráta növekedéséhez is. Fontos, hogy a nők számára azonos lehetőségeket, esélyeket biztosítsunk, hogy aktívabbá váljanak a munkaerőpiacon. Mi természetesen jóval ambiciózusabb célokat szerettünk volna elfogadni, mint a tagállamok, de üdvözlöm a megállapodást velük, és az, hogy minden édesapa tíz napos szabadságra mehet gyermekem születését követően, és osztozhat a szülés szabadságban az édesanyával, hogy mindkét szülő gondoskodhasson a gyerekről, ez egy nagyon jó döntés. Először sikerült európai szinten egy ötnapos gondozói szabadságot is törvényben lefektetnünk, így biztosítjuk, hogy a polgárok gondoskodhatjanak beteg vagy idős családtagjaikról. Fontos az is, hogy a munkahelyeken családbarát körülményeket teremtsünk, és a munkaadók rugalmas munkafeltételeket biztosítsanak, ezáltal megerősítve a nyugdíjrendszert és az egészségügyi rendszert is. Egyébként pedig köszönöm a biztosasszony munkáját az elmúlt időszakban. Köszönöm szépen! olyan munkát kellene találni, amelyet szeretünk, és akkor egész életünkben nem kell dolgoznunk többé. Ezt szokták mondani. Hogyha az ember a magánéletben boldog, akkor az ugyanolyan fontos, mint hogy a munkahelyén is boldog legyen. Megfelelő egyensúlyra van szükség. Ez az irányelv pedig pontosan erről gondoskodik, Fontos, hogy a polgárok tudjanak gondoskodni gyermekeikről és idős vagy beteg hozzátartozóikról, és a lengyel alkotmányban lefektettük, hogy a gyermekgondozás és a gondozásra szoruló családtagok gondozása és védelmet élvez. Lehet, hogy a tagállamok úgy érzik, hogy ez egy túl nagy beavatkozás a szuverenitásukba az Európai Unió részéről, még akkor is, hogyha a cél nemes. Lengyelországban már eleve hosszabb szülői szabadságot biztosítunk az édesapák számára. Azt hiszem, hogy itt elsősorban a szülőkre kell gondolni, és nem ideológiai megfontolásokra van szükség. Kávé Sambon úr, egy perc. Köszönöm szépen, kedves biztos asszony. Jó napot kívánok mindenkinek, és szeretnék gratulálni az összes árnyékjelentéstevőnek, Káza úrnak és a többieknek is. Ez a szöveg mindenképpen nagyon fontos az európai polgárok számára, és általában a munkavállalók számára. Fontos a munka és a magánélet közötti egyensúly, ez egy nagyon nagy kihívás rengeteg ember számára, de az is világos, hogy ez a szöveg nem is egy kis lépés, hanem egy igenis fontos lépés abba az irányba, hogy a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőség megvalósuljon és kiegyensúlyozottabbá válik a munka, illetve a magánélet. Ezért is nagyon fontos az, hogy látjuk, lássuk azt, hogy ez a szociális pillérbe illeszkedik, és nagyon örülök annak, hogy a biztos asszonynak is gratulálhatunk. Ebben rengeteg olyan irányelv érkezik tőle, amelyek a társadalom kohézióját segítik. És szeretnék itt visszatérni arra is, amit korábban Urtasun úr mondott. Természetes az, hogy a tagállamoknak majd tovább kell mennie. De a kihívás a következő mandátumra nézve mindenképpen az, hogy megfelelő háttérrel biztosítsuk, hátteret biztosítsunk pénzügyi szempontból is. Köszönöm mindenkinek, jó napot, Kúnyáva asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A gyermekvállalás továbbra is a, az egyik magánéleti vívmány. A gyermekek a legfontosabbak az életünkben, ugyanúgy, ahogy Kálél Gibran próféta is fogalmazott. Amikor elkezdtük a munkát ezzel a dossziéval kapcsolatosan, egészen más elképzeléseim voltak, mint azok, amelyek végül eh, győzedelmeskedtek. Itt elsősorban arról van szó, hogy eh, a szülői szabadságot szabályozzuk, eddig csak a nők szülési szabadságát szabályoztuk, de most már ezzel az új jogszabályjal biztosítjuk, hogy a szülők egyformán kivehessék a részüket a gyermeknevelésből. És a ma gyermekei, a holnap szülői, az ő számukra küzdünk, egy olyan Európát akarunk teremteni a számukra, amelyik jövőben is perspektívákat is biztosít számokra. Mitrofános képviselő, köszönöm szépen, elnök úr. A munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtése egy olyan projekt, amelyen régóta dolgozunk. Most nem csak erről a jogszabályról gondolok, hanem az azt megelőző munkára is. Egy hosszas folyamatnak a végéhez érkeztünk, több évbe telt, hogy lezáruljon ez a munka. Úgy gondolom, hogy a végső megállapodás javít a jelenlegi kereteken, ugyanakkor még messze elmarad az Európai Parlament eredeti ambiciózus mandátumától. Én is kollégám annak örültünk, kollégáim annak örültünk volna, hogyha családorientáltabb lett volna ez a jogszabály. De polgárként és családapaként nagyon örülök annak, hogy végre a szülői szabadság is bekerül az EU-s jogszabályokba, tíz napos időtartammal, ugyanakkor azonban ezt még nem tartom elégségesnek a gondozási szabadságnak a bevezetését is egy vívmánynak tekintem, amelyet az Európai Parlamentnek köszönhetünk a jelenlegi ciklus során. Köszönöm. Köszönjük Csokka, képviselő másfél perc. Köszönöm szépen. Az Európai Unió jól teszi, hogyha stratégiai irányba halad, és a összeegyeztetési politikákat erősíti. A munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtése tényleg nagyon jó irány. A család ba kell belefektetnünk, és abba, hogy a születések számát ismét föl tornázzuk. Az északi liga számára ez épp úgy fontos, mint egész Európa számára. Férfiak, nők és a gazdaság is mind Olaszországban, mind Európában jól jár ettől. Az demográfia problémáit ezzel lehet megoldani az üres bölcsők problémáit is. Ezért Európának hinnie kell az egyensúly megteremtésében, és azokat a régiókat, amelyek tettek valamint, mint például Lombardia, hosszú évek óta olyan egyeztetési politikákat dolgoztak ki, amelyek kiválóan működnek, amelyek avantgárd jellegűek, és konkrét választ adnak a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtésére. 30 millió eurót fektetett Lombardia a bölcsödék megvalósításába. Éppen ezért kérem, hogy Európa is eh, tegyen így, higgyen a régiókban, higgyen a proximitás gondolatában, úgy, ahogyan azt Lombardia megtette, mások is megtehetik. Hogyha régiókba fektetünk be, akkor mindenképpen jó irányba mutat majd mindez. Köszönöm szépen, Sojdrova képviselő következik két percben. Köszönöm szépen. Kedves kollégek, tisztelt biztosasszony, minden bizonyal nagyon kellemes az ön számára, hogy ilyen sok dicsérő szó hangzik el a bizottság munkájával és a trialógussal kapcsolatosan is. Volt, aki egy kicsit ambiciózusabb volt, volt, aki erősen ellenezte ezt a javaslatot, de végül sikerült egy olyan kompromisszumot megteremtenünk, amely mindenki számára többé-kevésbé elfogadható, és amelyet támogathatjuk a családokat és a szülőket teljesen egyetértek ezzel a javaslattal, és négy pontot szeretnék kiemelni ezzel kapcsolatosan. Először is legalább két hetes apasági szabadság, két hónapnyi át nem ruházható szülői szabadság, a rugalmas munkafeltételek támogatása és a gondozási szabadság. Ezek olyan minimális standardok, amelyekben sikerült megállapodnunk a tagállamokkal, olyan tagállamokkal, amelyekben nagyon különböző hagyományok és rendszerek léteznek. Ez volt az a minimum, amelyben sikerült megállapodnunk. Úgy gondolom, ez az irányelv egy nagyon határozott üzenet a tagállamok felé, és azt jelzi, hogy a gyermekek a jövőbe való beruházást képeznek, jelentenek, a gyermekek jelentik az Európai Unió jövőjét, támogatnunk kell a szülőket a szülői feladataik ellátásában. Jó lenne, hogyha a jövőben többet gondolnánk a szülők által elvégzett munkára. Hogyha valaki otthon marad a gyermekeit nevelve, ez is munka, ezt a munkát is megfelelő tiszteletnek kell öveznie. Ez fontos feladat elé állítja a tagállamoknak, minden szülőnek megfelelő lehetőségeket kell biztosítani, és minden szülőnek azt kell éreznie, hogy a társadalom és az állam is tiszteli őt, ez a jövőnk szempontjából nagyon fontos, köszönöm, és várom ennek a szabályzásnak a végrehajtását. Sprego. Jongérius képviselő következik, Ágnes. Voorzitter, eh, wil je dat... Tisztelt eh, elnök úr, hogyha az ember szülővé válik, akkor szeretné a gyermekeinek biztosítani ezt, hogy jól induljon az életük. Mi pedig azt szeretnénk, hogy a szülőknek is legyen szabadidejük, hogy ebben a szabadidőben a gyerekekről gondoskodhassanak. E, és az azonban terheli az ember a, a adónak a pénztárcáját, és gyakran előfordul az, hogy az minimálbérből élők nem engedhetik meg maguknak e, ezt Egyrészt nagyon fontos az, hogy jó megoldásokat javasoljunk európai szinten, és az EU, a miniszterek térfelén pattog már a labda, végre kell hajtani ezt. A nőknek önállónak kell tudni lenni, a e, férfiaknak pedig részt kell vállalni a gyermekek gondozásából. A szülők e, számára mind a két szülőnek biztosítani kell azt, hogy kivehessék a részüket a gyermek gondozásából, neveléséből. Az otthoni munkát jobban meg kell osztani, ugyanazokat az esélyeket kell biztosítani mindenkinek a piacon, és ez jó lépés kérdése az Szociális Európa felé. Köszönöm, Pisztizen képviselőtesség. Az a jogszabályalkotás, az a jogszabály, amit itt most bemutatunk. Ez mi? Ez arról szól, hogy az Európai Unió be akar avatkozni a nemzeti jogalkotásba, és a a, a munkavállalók magánéletébe. Most itt az Európai Parlamentben, ahol a parlamenti képviselők számára nincsen anyasági meg apasági szabadság, mi akarunk meg határozni azt, hogy hogyan gondoskodjanak a gyermekeikről. Ez a tagállamok, a tagállamok hatáskörébe tartozik, nekik kell ezt a feladatot elvégezni. Ez egy olyan vita, amit a nemzeti államokban kellene lefolytatni. Nem akarjuk, hogy az Európai Unió ebben ebbe a dologba beavatkozzon, ebbe a vitába eh, beavatkozzon, hiszen ez a családoknak csak kevesebb lehetőséget eh, biztosít. Köszönöm szépen, Pimentel Lopez következik. Ez az irányelv javaslat egy szociális visszalépés a munkavállalók kizsákmányolásának megerősítése. Hogyha most megállapítjuk ezeket az időszakokat, hogyha táp pénz eh, alapján számítjuk ki az apasági szabadságra juttatott pénzt, hogyha nem eh, fizetjük az ápolási időt, hát akkor szégyeljük magunkat ezek a munkaadók célkitűzései. Itt megpróbálnak olyan formulákat találni, olyan megoldásokat találni, amelyek végül oda vezetnek, hogy határozott idejű szerződéssel dolgozó munkavállalók ne formálhassanak jogot ezekre a szabadságokra a munkavállalóknak élniük kell tudni a jogaikkal a szülők számára, anyák számára, apák számára megfelelő szabadságot kell biztosítani, százszerzelékos fizetés mellett és megfelelő szociális juttatásokat, szolgáltatásokat, mivel ez nem így van, ezt a javaslatot el kell utasítani. Köszönöm szépen, Rendke képviselő következik egy perce. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem régiben, főleg a kampány megkezdésével nagyon sok hazugságot hallunk az Euró, a családokkal kapcsolatban. Olyan hazugságokat, mely szerint, ahogy, ahogy ahhoz, hogy megőrizzük a családokat, megvédjük a családokat az LMBTI személyekkel szemben. Gyűlöletet kell keltenünk, egy formája van csak a családnak. Múlt eh, héten Veronában, a családi eh, konferencián eh, azt, látjuk, azt láttuk, hogy a konzervatívák, a keresztény fundamentalisták és a szélső jobboldal összefog. Annak érdekében azonban, hogy a családokat megvédjük, nem kell a homofób és az választ, a vála, szabad választás ellenes szövetséghez csatlakoznunk. Minden típusú családot támogatni kell, a család az sokszínű, és a család családnak lehetőséget kell adni, hogy gondoskodjanak egymásról. Ez az irányelv fontos előrelépés, és ezen az úton kellene folytatnunk az utunkat az Európai Unióban. Köszönöm szépen. Sander képviselő következik két percre. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony. most már, eh, főleg, hogyha az ember szülővé válik, egyre kevesebb ideje van. Eh, tíz szülőből hat nem találja meg az egyensúlyt a munka és a családi élet között, és ennek az a kockázata, hogy gyakran burnoutban szenvednek ezek az emberek, vagy prekárius munkákat vállalnak. Az Európai Uniónak fontos szerepe van ezen a területen, hogy erősítse a szolidaritást, ami létezik minden országban a családokkal szemben. Az új szabályok, amelyek a családi szabadságra vonatkoznak, szülői szabadságra vonatkoznak, ezek nagyon fontosak. A különbségeink ellenére én örülök annak, hogy sikerült közösen előrelépni, és ezt a minimális alapot letenni, ami lehetővé teszi, hogy jobban együtt tudjunk élni. Figyelembe kell venni azt is, hogy hogyan alakul a társadalom, a társadalmi formák, egy apasági szabadságot is be kell vezetni, amit az apák igénybe vehetnek a gyermekük születésekor. Emellett ennek az át ne, a szülői szabadság át nem ruházhatóságát, vagy ennek egy részének át nem ruházhatóságát is meghatároztuk, illetve a gond gondozóknak nyújtott segítségnyújtást, illetve szabadságot is. Az európai polgárok több mint 20%-a 65 évnél idősebb, de nincs megfelelő szolgáltatás, megfelelő infrastruktúra. A a gondozás 80%-át a rokonok biztosítják. Hogy ő nekik gondozói szabadságot biztosítsunk, ezzel megháláljuk nekik ezt a nagyon fontos befektetést feladatunk, hogy kísérjük ezeket az intézkedéseket, és és olyan infrastruktúrát, eh, eh, intézményeket hozzunk létre, eh, ahol gondoskodnak ezekről az idős rokonokról, hogy a gondozó családtagok is tudjanak egy kicsit pihenni, úszkogasz. Köszönöm szépen, elnök úr. Azok közé tartozom itt a teremben, illetve azokkal nem értek egyet, akik úgy gondolják, hogy ez a szabályozás teljesen szükségtelen. 1992-ben fogadták el az első szülési szabadságra vonatkozó irányelvet, akkor ez nagyon fontos volt a társadalmak szempontjából. Úgy gondolom, rég itt az ideje, hogy az akkori szabályozást napra készé tegyük. Ma egy alapvető jogról fogunk szavazni, egy olyan jogról, amely a szülők számára kulcsfontosságú. Tudható, hogy az, amikor a szülők otthon tudnak maradni a gyerekükkel, jobban tudnak gondoskodni gyereke, gyerekükről, ugyanakkor a szabályozás lehetővé teszi azt is, hogy a nők részt, nagyobb arányban vegyenek részt a munkaerőpiacon, és tudjuk, hogy a munkahelyteremtés és a gazdaság fellendülése szempontjából nagyon fontos a nők munkaerőpiaci részvétele. Mindez jó tehát a családok, az egyének számára és a gazdaság szempontjából is. Itt az ideje, hogy megtegyük ezt a lépést. Köszönöm, Stevens képviselő. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! A család és a magánélet összeegyeztethetősége nagyon nagy jelentőségű mindenkinek, és így a nőknek is azonos lehetőségekkel, esélyekkel kell rendelkezniük a munkaerőpiacon. A nőknek még mindig túl gyakran kell választaniuk a karrier és a család között. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy nem lehetünk kritikusak is. Továbbra is azt gondolom, hogy a tagállamok tudnak igazán választ adni erre a kérdésre. Flandriában például nagyon jó szabályok léteznek a gondozási szabadságra vonatkozólag, ez nem feltétlenül évi öt napot jelent, mint ami az európai szabályozásban áll, melynek a tagállamokra való ráerőltetése véleményem szerint negatív lehet. Mi a helyzet a szubszidiaritás elvével? Sajnálom, hogy csak a munkavállalók szemszögéből biztosítjuk a rugalmasságot, a munkaadókra pedig újabb kötelezettségeket hárítunk. Sajnálatosnak tartom, hogy a bürokrácia még csak súlyosbodik majd. Barbara Matéra, köszönöm szépen. Dávid Kázának és Ságnyeszka Kozlovszkának is köszönöm a munkáját, és azt, hogy ennyire sokat dolgoztak egy olyan szövegen, amely a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtésére irányul. Ez nagyon fontos, főként a nők számára, akiket nagyon gyakran a munkaerőpiacról kiszorítanak, egyszerűen csak azért, mert gondozni kell nekik valakit, vagy gyermekük születik. Nagyon fontos az Európai Unió jogalkotási keretének megváltoztatása, és igen, fontos az, hogy ebben segítsük ezeket a családokat. Meglévő jogokról beszélünk, amelyeket tovább erősítünk, és az európai jog által már megalkotott fogalmakat erősítjük tovább. Az átruházhatóság miatt a, fiú, a férfiak nagyon ritkán használják ki ezt a lehetőséget, úgyhogy nagyon jó az, hogy ezt meg fogjuk most változtatni. Úgyhogy én támogatom ezt az anyagot, a kis és középvállalkozásokat is támogatnunk kell, úgyhogy kérem, hogy a kollégák eh, támogassák ezt a jelentést, mert eh, segíti a férfiak és a nők közötti esélyegyenlőség megteremtését, és eh, főként a nőknek a munkaerőpiacra való vissza illeszkedését is segítjük ezzel, a családokat is segítjük. Köszönöm, Gentile Elena következik, köszönöm szépen. Az a paradigma, amely a szerepek megosztására vonatkozik, az gyakorlatilag a kompetenciákat erősíti a gazdaságban. Ezért nagyon fontos az, hogy megosszuk a felelősséget, a nehézségeket, és azt, amit a családban kell mindenkinek megélnie, de hát a családokból állnak a közösségek is. Fontos ez az új Európa szempontjából, egyfajta kulturális és politikai váltást mutatja, mutat ez, mert a szülői szülők szerepét erősíti és valorizálja a vállalkozásokat is. Fontos a meglévő modellek tovább fejlesztése és az esélyegyenlőség megteremtése. Köszönöm szépen. Visnyevska képviselő következik egy percben. Köszönöm szépen, kedves uh, elnök úr, hölgyeim és uraim! Nagyon fontos az esélyegyenlőség megteremtése, illetve a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtése. Ez mindenki számára látható, a gyermekek számára és uh, a családok, a szülők számára is. Ezért lenne fontos az, hogy olyan megoldásokba gondolkozzunk, amelyek közelítenek bennünket egy ilyen kiegyensúlyozott helyzet megteremtéséhez. De mit is jelent pontosan a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtése? Nézzük meg, hogy mi a helyzet az Európai Parlament munkatársainak helyzet kontaktével kapcsolatban. Itt a munkavállalók általában kilenckor megérkeznek, és késő este mennek csak haza, és hát úgy tűnik, hogy a gyermekeiket majd az óvodák, bölcsödék és mindenféle más intézmény fogja felnevelni. Az a helyzet, hogy amikor az én munkatársaim kisbabát vártak, akkor egy sokkal rugalmasabb munkaidőt biztosítottam nekik. Köszönöm, Detjen képviselő egy percben következik. Tisztelt elnök úr, Tyson asszony, Európa csak akkor tud szociálisabbá válni, hogyha a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőséget otthon és a munkahelyen is biztosítjuk. A frakcióm régóta követeli az egyenjogúságot, az egyenlő bánásmódot a szülők esetében a gyermekek gondozását és a betegek gondozását illetően. A ma elfogadandó irányelvvel ezzel ehhez jóval közelebb kerülünk. Európa végre hozzájárul egy modern társadalom kialakításához, ami a gyermeknevelést és az idősek, valamint betegek gondozását illeti. A családon belül felosztják a munkát, legalább négy hónapnyi szülői szabadság, ebből kettőt nem lehet átruházni, ez nagymértékben ösztönzi a férfiakat arra, hogy részt vegyenek a gyermekgondozásban, ezt kifejezetten üdvözlöm. Végre az apák is tíz napi szülői szabadságot vehetnek ki. A fizetett gondozási időt is jónak tartom, ugyanakkor azonban nem tartom elégségesnek ezeket az intézkedéseket Írországban, magasabb az arány, a konzervatív többség át tudta vinni a karatát a tanácsban, ezzel egyelőre még nem vagyok elégedett, köszönöm. Simon képviselő, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezt az intézkedést két, hónap, két évvel ezelőtt javasoltuk, tettük le az asztalra, és öt hónapig tartott a trialógus. Ez egy jó példa arra, hogy hogy néz ki egy olyan szabályozás, amely nem tud mindenki számára egy egységes megoldást nyújtani, amely rugalmas és nagy lehetőséget biztosít a tagállamok számára, hogy saját törvényeiket alakítsák ki, és amely mindeközben mindenki számára azért megemeli a lécet. még a leggazdagabb és legmagasabb védelemmel rendelkező országokban is tudják, hogy mi a tendő, nélkül, hogy brüsszeli bürokraták beavatkozzanak. Hogyha az Egyesült Királyság az EU-ban marad, akkor ezek a szabályok ránk is vonatkoznak majd. Kinnicsi asszony következik a Catch the Eye alatt. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Az az irányelv, amelyről a mai napon beszélünk, nagyon pozitívan fog hozzájárulni ahhoz, hogy a munkát és a magánéletet jobban össze lehessen egyeztetni. Mind a férfiak, mind a nők számára mondom ezt, azzal a céllal, hogy a nők is karrierjüket ki tudják építeni. Nagyon fontos az, hogy az Európai Unió, ha ugyan minimális normákat is, de mégiscsak kidolgozta ezeket a szülői szabadságra, az anyasági, illetve az apassági szabadságra vonatkozólag, illetve az is nagyon nagy lépés előre, hogy ne csak a nők végezzék ezt a gondozást, hanem a férfiak is, és ezért az apassági szabadságot nem lehet átruházni. Természetesen a tagállamoknak majd lehetőséget kell arra is biztosítania, hogy a munkaadók rugalmas munkafeltételeket biztosítsanak, illetve bölcsödeiket kell építeni. Fontos továbbá az is, hogy azok a munkavállalók, akik egyébként egyre többen vannak, és súlyos betegeket ápolnak, az ő helyzetüket is megkönnyítsük. Szólé képviselő, köszönöm. Köszönöm szépen ahogyan elmondta Tiszen biztos is, Európában óriási a nők és a férfiak közötti fizetésbeli különbsége. Ez 16% az aktív munkavállalók számára, a nyugdíjasok számára pedig 37%. Pedig a nők háromszor több időt fordítanak a nem fizetett munkára és a családi gondokra. Fontos tehát ez a lépés az Euró- a szociális Európa irányába, amelyről oly sokat beszélünk, de mégis olyan keveset teszünk érte. Ez az irányelv hozzájárul majd ahhoz, hogy kiegyensúlyozottabban tudjuk kezelni a nők és a férfiak közötti feladatmegosztást, úgyhogy ez a konkrét egyenlőség mellett is egy fontos lépés, emellett pedig rugalmas munka feltételekre van szükség azoknak, akik kisgyermekekről gondoskodnak. Egyetértünk ezzel, és támogatjuk ezért. Köszönöm szépen, Miranda képviselő. Egy percben önnek is. Köszönöm szépen. A családokat támogatni kell, és a szociális Európát garanciákkal kell ellátni. Itt egy előrelépésről beszélhetünk, mert a tagállamokat kötelezni fogjuk arra, hogy javítsák ezt a helyzetet. A munkát és a magánéletet össze kell tudni hangolni, és gyakorlatilag mindig a nőkre hárul a legtöbb munka az a, a családban is. Tudnunk kell azt is, hogy a családunkban óriási az előrekedés, és hát a gyermekeket nagyon sokszor a nagyszülők nevelik. Aztán oda kell figyelnünk az egyszülős háztartásokra, és segítenünk kell a betegeket, illetve a fogyatékkal élőket is. Az, én ezt jól ismerem, mert az édesanyámnak Alzheimer kórja van, és hát ez megváltoztatta egész életünket, mint ahogyan olyan sok más családnak is egész Európa szerte. Támogatnunk kell a családokat. Köszönöm szépen, Caputo képviselő következik. Köszönöm szépen. A munka és a magánélet közötti egyensúlyra vonatkozó irányelv nagy lépés egy jobb egyensúly megteremtésének érdekében azok számára, akik dolgoznak és családosok alapstandardokat dolgoztunk ki az apasági szabadsággal kapcsolatban, ez tíz napot tesz ki. A szülői szabadságot két hónapra toltuk ki, és ezt legalább a betegszabadsággal azonos szinten fogják honorálni ami pedig a súlyosan beteg vagy fogyatékos családtagok gondozását illeti, öt napot kapnak erre a családok, az ellátók, a gondozók, a kisgyermekek esetében további könnyítésekkel számolhatunk, és ez nagy lehetőség. Nagyon nagy lépés, ez egy szociálisabb, egy új Európa megteremtésében. Köszönöm. Most pedig a válasznak megadom a szót Tiszen biztosnak. Önni a szó. Thank you very much. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Elnök úr, kedves elnök úr, tisztelt képviselők! Elhangzott már a vitában néhány, néhányak részéről, hogy a tárgyalási folyamata nem volt egyszerű. Hosszú időbe telt erre az eredményre jutni, és mindenkinek rugalmasságot és kompromisszumkészséget kellett mutatni bizonyos témákban. De meg vagyok győződve róla, hogy kiegyensúlyozott a javaslat, és a legfontosabb célkitűzéseket az eredeti javaslatunkból megtartja azt mutatja, hogy a szociális Európa és a fenntartható Európa nem elméleti illúzió, hanem valóban alakuló, fejlődő dolog. Biztos vagyok benne, hogy ezek konkrét javulásokat hoz a családoknak, a dolgozó szülőknek, ez valósággá váltja a szociális jogok pillérét. Ez nem csak a tisztességesség szempontjából fontos, ez jó a szülők számára, a gondozók számára, akik jobban összetudják egyeztetni a életet a munkával, de ez jó a vállalkozásoknak, a KKV-knak is, amelyek így meg tudják tartani a tehetségeket, és jó a tagállamoknak, eh, amelyek most 7, eh, 370 eh, milliárdot vesztenek a nemek közötti különböző bérek miatt. Én azt gondolom, hogy a családi családbarát politika a gazdasági növekedés motorja. És azt kérem, hogy támogassák ezt az irányelvet a munkás és a családi élet összeegyeztethetőségéről. Nagyon köszönöm a kedves szavakat, amelyeket kapott a bizottság, és kaptam én személyesen, és biztosíthatom önöket arról, hogy az Európai Bizottság szorosan figyelemmel kíséri ezen irányelv megvalósulását. Köszönöm az elkötelezettségüket és a szerepvállalásukat. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a biztos asszonynak. Természetesen most visszaadjuk a szót a jelentéstevőnek, Dávid Kázának. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Tyson biztos asszonynak, és Jurova biztos asszonynak is. Szeretnék köszönetet mondani nekik a segítségükért, a türelmükért, a viták során mutatott türelmükért. Köszönöm Ágnyeskának, a társ jelent, a árnyékjelentéstevőnek, illetve más árnyékjelentéstevőknek, akik együttműködtek. Persze voltak olyan árnyékjelentéstevők, akik egyáltalán nem akartak együttműködni, de voltak olyan árnyékjelentéstevők is, akik sokkal többet követeltek tőlünk, mint amit tudtunk adni nekik. Azonban a legtöbb árnyékjelentéstevő egyetért azzal, hogy ez egy kiegyensúlyozott javaslat, és a szakszervezetekkel és e, egyéb szervezetekkel folytatott egyeztetéseknek köszönhetően a jelenlegi helyzetről széles körű képet kaptunk, és arról is, hogy mi az elvárás. Amit most bemutatunk, az egy olyan irányelv, amely egy szociálisabb Európát tud biztosítani, ami szociálisabb, mint ami ma van, és én mindenképpen elégedett vagyok a mai vitával is. A mai vita ugyanis azt tükrözte, ami a parlamentben és a tanácssal folyt. A tanácssal folytatott egyeztetések kezdetben eléggé nehézkesnek bizonyultak. Azonban aztán láttuk, hogy a tanácsban a többség támogatja ezeket a javaslatokat, amelyeket most végül is mm, megfogalmaztunk. Ez nem egy ember érdeme. az együttműködés vég eredményéről van szó, az intézmények és egyéb felek közötti együttműködésről beszélek. Ez egy nagyon kiegyensúlyozott javaslat. Jó a családoknak, jó a nőknek, jó a férfiaknak, jó a gazdaságnak, és leginkább a szociális Európának. Gratulálunk a munkához, és gratulálunk a kollégáknak is, akik eh, hozzászóltak, és a biztosnak köszönjük eh, a vitát. Ma fogunk szavazni, lezárom a, az ülést, és 11-ig felfüggesztem az ülést.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

take the floor and then explain why it was drafted, you know? Der President! Az elnök. Die Sitzung ist eröffnet. Megnyitom az ülést. Tegnap a plenárist tájékoztatták arról, hogy az Ekon szakbizottság azt javasolja, hogy ne legyen kifogás két delegált jogi aktussal kapcsolatosan, ezen javaslatokkal kapcsolatosan az idő, a határidő lejártáig senki nem élt ellenvetése, így elfogadottnak tekintjük őket, és az elfogadott szövegekkel együtt közzé tesszük őket. Darf Sie bitten Platz zu nehmen? Wir kommen zu den Abstimmungen. Akkor most a szavazás következik. My card must be in the place. Wir beginnen mit dem Bericht äh, Zambatski. A Zambatski jelentéssel kezdjük. Haben den Vorschlag für einen Beschluss. Wer ist dafür? Ki van mellette, ki ellenzi, tartózkodók, elfogadva, parancsoljon kolléga. Köszönöm, elnök úr. Szeretném kérni a kollégákat, hogy szavazzák meg a mentelmi jogom felfüggesztését, ugyanis miután sok támadás érte az irodánkat, például a baloldal felgyújtotta az irodáinkat, és így tovább, nem részesültünk megfelelő védelemben a görög rendőrség részéről. Elnök félbeszakítja a hozzászólót, nem irányoztunk elővitát a mentelmi jogról, ezért nem tudom megadni a szót önnek. A Dzsambacki jelentésről szavazunk most, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók elfogadva. Van még egy Dzsambacki jelentés, Sinadinos kolléga mentelmi jogáról mellette ellene tartózkodók elfogadva. A kollégi Fox. Fox kolléga. Elnök úr, a 190 per 4-es szabályra hivatkozva kértem szót, hogy azt szeretném, hogy a Stanisev jelentést halasszuk a következő plenárisra. Egyrészt a jelentés Gibraltárt gyarmatnak nevezi, de ez helytelen, mert egy brit tengeren túli területről van szó. A gibraltári népnek teljes autonómiája van, ők úgy döntöttek, hogy britek szeretnének lenni. A második ok egy eljárásbeli jog. A Libe szakbizottság 59-0 szavazat arányjal megszavazta a mandátumot, és Claude Moraes ennek a mandátumnak megfelelően tárgyalt. Aztán egy zárt ülésen eltávolították őt, mert a spanyol kormány nem értett egyet, egyet azzal a mandátummal, amelyet ő megkapott a Libe szakbizottságtól. Az ő eltávolítása egy visszaélés volt az eljárási szabályzattal, és ez elfogadhatatlan. Egy dolog, hogy a spanyol kormány meggyőzte a tanácsot a nézeteiről, de egy teljesen más kérdés, hogyha ennek a háznak a szabályait rúgják vagy rúgatják fel. Úgy gondolom, nagyon fontos, hogy feltárjuk, hogy Spanyolország milyen nyomást gyakorolt a dosszié kapcsán. A 190 per 4-es szabály értelmében szólalt fel a kolléga, Garcia Perez asszony szeretne ez ellen érvelni, tessék. Köszönöm szépen először is. Nem vagyok hajlandó megengedni azt, hogy a spanyol kormányt inzultálják. Ez az én országomban felháborodás kelt, és ez egy inzultus az emberek szerint. Nem engedhetjük meg azt sem, hogy csak akkor támogatjuk a demokráciát, amikor az nekünk éppen jól jön. Itt a tanácssal együtt történt egy megállapodás, mint nagyon sok más kérdésben is. A tanács elmondta a saját véleményét, a parlament a, megint a saját véleményét, és tárgyalásokra került sor. Az egész eljárás megfelelt a jognak, úgy, ahogyan a előadó megváltoztatása is. Ezt a Libe szakbizottság is megszavazta, úgyhogy ezt egyszerűen követnünk kell. És nem lehet azt mondani, hogy azok, akik kimennek, kilépnek az Európai Unióról, döntsenek azok helyett, akik bent maradnak. És ami pedig a definíciókat illeti, ezek a definíciók a nemzetközi jognak megfelelnek, és ne felejtsük el azt sem, hogy itt most nem a spanyol kormány döntésének következményeiről szavazunk, hanem arról, hogyha április 12-én az Egyesült Királyság kilép az EU-ból, akkor valahogy meg kell oldanunk a vízummentesség kérdését. Köszönöm. Köszönöm Garcia Perez kolléganőnek. Die Standpunkte sind aus mindenki érvelt, akkor ki tudja támogatni az e- a halasztásra vonatkozó javaslatot. Ki ellenzi? Akkor ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elutasítva. Görling kolléganőnek adok most szót. Görling kolléganő, szót kért, tessék. Köszönöm, elnök úr. Én ugyanebben a kérdésben szeretnék hozzászólni, de az 59 per 3-as szabály értelmében azt kérném, hogy lehessen módosítókat benyújtani, nem elhalasztást kérek, hanem módosítási lehetőséget. Ez egy technikai és nagyon fontos jelentés, mert lehetővé teszi a brit polgárok számára, hogy vízummal belépjenek az EU területére, ezt túlszul ejtették a spanyolok a tanácsban. Az EP mandátumában nem szerepel a gyarmat megnevezés, és Claude Moraes folyamatosan, következetesen a parlament álláspontját védte. Azután az elnökök értekezletének döntése értelmében eltávolították őt spanyol nyomásgyakorlásra. Gyakorlatilag az Európai Parlament a lehető legmagasabb szinten egyetértett azzal, hogy el kell távolítani Claude Morást, mint jelentéstevőt, egyetlen egy tagállam érdekeire hivatkozva. Ez az eljárás azt mutatja, hogy nem vették előn figyelembe a e parlament jogosítványait. Az elnök félbeszakítja hozzászólót. Köszönöm Görling kolléganőnek. Először is azt kérdezem, hogy van-e 38 kolléga, aki támogatja ezt a kérést vagy javaslatot. Úgy látom, hogy vagyunk, vannak eleget, elegen, valaki megkérdőjelezi esetleg, nem? Ki szeretne ellene érvelni, González Pons kolléga? Señor president. Elnök úr, ne féljenek tőlem. Elnök úr, miről is szavazunk ma? gyakorlatilag egy vízummentességről van szó, amely több millió európai állampolgárt érint, abban az esetben, hogyha a jövő héten kemény Brexitre kerül sor. Hogyha megint elhalasztjuk ezt a szavazást, vagy bárhogy máshogy megakadályozzuk, akkor gyakorlatilag az európai állampolgárok nem fognak tudni az Egyesült Királyságba utazni vízum nélkül, és fordítva sem. Éppen ezért nem engedhetjük meg azt, hogy a brit kormány ezzel az elhalasztással vagy a módosítások befogadásával elhalassza, és ne tegye lehetővé azt, hogy az Egyesült Királyságba vízummentesen lehessen utazni. A mi feladatunk az, hogy az európai állampolgárok érdekeit védjük, és ezt szeretném kérni ettől a háztól is. So, wir kommen zur Abstimmung. Wer stimmt? Akkor most szavazunk. Ki támogatja Görling asszony javaslatát? Ki ellenzi? Ezt is ellenőrizzük. Nyugodjon meg mindenki, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. abgestimmt? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Az előzetes megállapodásról szavazunk hármas módosító név szerint a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva. Mitrofánosz jelentés, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva. Megyünk tovább, hulladékgazdálkodás mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Haladunk tovább, egy jelentés, kedves kollégák! Van, amit az ember először csinál. Én ma reggel már korán kaptam telefonhívásokat a szavazással kapcsolatosan. Igen, igen, láttam önt. Tehát ma reggel már kaptam telefonhívásokat autóval érkeztem, úgy terveztem, hogy holnap utazom el Brüsszelből. Amúgy is holnap utazom haza, úgyhogy én ráérek. Amúgy az eljárási szabályzat lehetőséget biztosít arra is, hogy a szavazásokat blokkokba csoportosítsuk. Nyilvánvalóan az életékes szolgálatok feladata az, hogy ezeket a blokkszavazásokat előkészítse. Tudom, hogy vannak különböző nézetek ezzel kapcsolatosan, különböző vélemények, úgyhogy én azt javasolnám, hogy kezdjük el a szavazást, és aztán egy idő után megkérdezem majd, hogy minden módosítóról tényleg külön akarunk-e szavazni, vagy esetleg térjünk át a blokkosításra. Az eljárási szabályzattal kapcsolatos, illetve ügyrendi felszólalás, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát nem az időről van itt szó, hanem arról, hogy jó jogszabályokat hozzunk meg, és a szavazólistáknak megfelelően járjunk el. Szerintem nem ezzel van gond, olyan jogsz, a jogszabályok tartalmával kapcsolatosan van gond, mert olyan jogszabályokat fogunk elfogadni, amelyek eh, a munkahelyteremtést is megnehezítik, és a munkavállalók jogait sem védik. Mi parlamentként egyszerűen nevetségeset tesszük magunkat. Azt kértük, hogy nyugodtan készíthessük elő a szavazólistákat, 1600 módosító született összességében, nyugodtan előkészíthettük volna az egészet Strasbourgig, arra kérném a képviselőket, akik egyébként nem sokára megmérettetnek majd az EU-s szavazásokon is, hogy jó jogszabályokat alkossunk, és ezért halasszuk el inkább ezt a szavazást. Köszönöm. Szvotovszki kolléga, tessék. Elnök úr. Az EKR frakció nevében azt javaslom, hogy halasszuk el a szavazást. A sorrendet sem tartom jónak, ami a módosítókat illeti. A 174-esel és a 174 per 8-asra kapcsolatosan is gond van. Itt külön szavazásra van szükség, nem lehet blokkosítani. A 183 per 9-es kapcsán is gond van, ez sem felel meg az eljárási szabályzatnak. Blokkokat javasol a szavazólista, de a blokkosítás csak annak alapján történt, hogy ki fogalmazta meg a módosítókat, és nem annak alapján, hogy mi áll a módosítókban, nem a tartalmiak alapján. Ez ellentmond az eljárási szabályzatnak, és aztán a vége az lesz, hogy végül az Európai Parlament a saját eljárási szabályzatát sérti meg. Volt egyébként már egy ilyen eset korábban is, és az Európai Bíróság elé került. Azt kérném tehát, hogy ezt a szavazást halasszuk el. Elnök, köszönöm szépen a kollégának ezt a hozzászólást is. Nagyon örülnék, hogyha nem csak felolvasnák a az önök által előkészítetteket, hanem meg is hallgatnák azt, hogy mit mondok. Én azt mondtam, hogy az elkezdjük a szavazást azzal, hogy módosítóról módosítóra haladunk. Az kolléganő az imént szintén kérte, hogy halasszuk el a szavazást. Senkit nem akarok elnyomni, szavazunk erről a kérésről és, vagy erről a javaslatról. Tegnap is szavaztunk már erről, nem baj, szavazunk még egyszer. Ki támogatja a halasztást? Ki ellenzi? Ezt is ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Akkor a szavazást lezárom. Elutasítva. Antrag 629 dafür. 629-es mellette ellene, tartózkodók elutasítva. 630-as, elnézést, mondja az elnök. Először a 645, 691 és a 751-es azonos módosítók, ezek a bizottsági javaslat elutasítására vonatkoznak. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Am Mindenki szavazott? Szavazást lezárom. abgelehnt. Elutasítva. 629-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 630-as mellette. Liebe Kolleginnen Tisztelt kollégák! Önök is tudják, hogy mindig engedek a kéréseknek, hogyha azt kérik, hogy ellenőrizzük, és ma is mindent megteszek annak érdekében, hogy a parlamentarizmust megvédjük, de nem szeretném, ha akadályoznák a szavazást és annak a menetét. Deshalb lasse ich das Éppen ezért akkor ezt most ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elutasítva. Kérem, vegyék figyelembe, hogy kétharmados többség volt. Engedni fogok a kéréseknek, ha azt kérik, hogy ellenőrizzük, de hogyha hasonlóan egyértelmű az eredmény, akkor ezt követően nem fogom már engedni. 6.30-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 630-ast, megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Mindenki adta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 631-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 632, ellenőrizzük a 631-est, ez a harmadik ellenőrzés, 631-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva megint csak kétharmados többséggel. Parancsoljon, ügyrendi javaslat, ügyrendi kérdés? Da, domnul președinte, pe regulamentul de procedură pentru că... Köszönöm szépen, elnök úr. Az eljárási szabályzatra utalnék. Ezek nagyon fontos dolgok, amiről most szavazunk, de nagyon fontos, hogy hatékonyan használjuk fel az időt, és elektronikusan szavazzunk. Köszönöm. Grappini. Tisztelt Grappini kolléga, engedje meg, hogy ezt én döntsem el. 632-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 633-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 634 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 635 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 618 mellette ellene tartózkodás elutasítva 619 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 620 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 621 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 622 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 623 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 624 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 625 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 626 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 627 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 628 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 636 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 637 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 638 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 639 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 640 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 641 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 642 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 643 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 644 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Nos, hölgyeim és uraim, akkor az első blokkot letudtuk. Összesen 1100 módosítóval most a második blokkra térünk át, itt is egyenként szavazunk név szerint, amennyiben kérik, 763-as, mert nyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Abgelint. Elutasítva. 292-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Abgelehnt. Elutasítva. 293 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 294 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 295 név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 296 név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. 297, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom akkor a szavazást. Elutasítva. 298 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 299 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 300. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom akkor a szavazást. Elutasítva. 301 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 302 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 303 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 304 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 222 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 223 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 224 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 225 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 226 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 227 mellette ellene tartózkodás elutasítva 228 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 229 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 230 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 231 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 232 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 233 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 234 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 235 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 236 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 237 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 238 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 239 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 240 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 241 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 242 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 243 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 244 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 245 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 246 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 247 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 248 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 249 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 250 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 251 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 252 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 253 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 254 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 255 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 256 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 257 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 258 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 259 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 260 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Tisztelt kollégák! Arg viel Ennél gyorsabban nem tudom én sem, és önök sem, és a tolmácsok sem valószínűleg megfigyeltem, és általában 150 szavazatos többség, illetve kétharmados többség áll fenn, ezért felmerül a kérdés, hogy a javasolt blokkokhoz ne térjünk-e mégis át. Lassen Sie uns zwei engedjék meg, hogy két-három percet belefektessünk ebbe a kérdésbe. Marinescu képviselő. Dear colleague, dear vice president. Tisztelt kolléga, tisztelt elnök úr, alelnök úr. Visszatérek a kolléga kezdeti témájára, amiről most szavazunk, az valójában nem tartalmi kérdés, itt valójában arról van szó, hogy Európa perifériája kontra Európa egyéb területei csatában mi lesz az eredmény. Jó lenne, hogyha a tartalomról szavaznánk, jó lenne, hogyha cikről cikre, bekezdésről bekezdésre mindenről szavaznánk, mert az Európai Parlamentnek nem máshogy kéne szavazni. Hogy blogban szavazzunk, annak az lenne az egy, egyetlen oka, hogy vannak olyan képviselők, akik bizonyos módosító csoportokat javasoltak, 4-es, 9-es, 12-es cikkel között. Például mi a kapcsolat? Semmiféle logikai kapcsolat nincs ezek között. Például vezetésidő, a vezető életkora, parkolás, ezek között mi a logikai kapcsolat? Semmiféle kapcsolat nincs a módosítók között. Ez kérem az Európai Parlament semmilyen szabályához nem kapcsolódik. Kérem szépen, itt kaotikus a helyzet, az Európai Parlament munkatársai okozták Herr, Marinescu. Marinescu úr, mindaz, amit elmondott, az jogos. A legutolsó mondatát azonban visszautasítom, Lamberts úr. Monsieur le Président, j'entends bien ce que Monsieur... Elnök úr, Marines Kú úr joga mondta, hogy szerzők szerint soroltuk blokkokba a módosítókat, és ennek megvan az oka, hiszen a blokkok politikai logika szerint épülnek fel, más szóval a különböző módosító benyújtók csoportja holisztikusan közítettek a szöveghez, és nyilván különböző cikkekben nyújtottak be módosítókat, tehát ennek megvan a politikai logikája, politikailag koherensek, ezért van értelme, hogy így szavazzunk. Meghallgattunk két véleményt. Én személy szerint úgy gondolom Marinescu úr, hogy egy parlament nem csak egy módon teheti magát nevetségessé, úgy is nevetségessé tehetjük magunkat, hogyha blogban szavazunk, de úgy is, ha az eddig gyakorlott eljárás alapján folytatjuk a munkát. Itt arról van most szó, hogy egy megfelelő megoldást találjunk, és ennek része az is, hogy a szakbizottságban végzett előkészületeket figyelembe vegyük. Ezért én inkább Lamberts kollégához csatlakozom, a 178-as cikk értelmében lehetőségünk nyílik arra, hogy blokkokban szavazzunk, ezért döntöttünk így, és most Korbett úrnak adnám meg a szót, aki ebben a kérdésben illetékes is. Yes, I confess. Igen, köszönöm elnök úr. Bevallom őszintén, hogy az eljárási szabályzatban ezt a bekezdést én magam írta, évek óta van érvényben, pontosan azért készült, hogy az ilyen helyzetekre legyen megoldásunk, amikor elképesztő mennyiségű módosítóról kellene szavaznunk, és eh, Lambert úr eh, által elmondott logika szerint, vagy más logika szerint értelmes blokkokat hozzunk létre ezekből a módosítójavítókból. Természetesen tiszteletben tartva a képviselők azon jogát, hogy módosítójukról szavazzunk, de a parlament eh, gyakorlati munkájának lehetővé tételét szolgálja ez a hatékony, hatásos munkát, anélkül, hogy bármely képviselő a módosító benyújtásának a jogát lehet elveszíteni. Köszönöm szépen, Korbett kolléga. További hozzászólásokat nem engedélyezek. Meghallgattunk két véleményt és egy pontosítást, egy tájékoztatást jó magam is dönthetek. Már jeleztem, hogy Lamberts kolléga véleményéhez csatlakozom, de most szeretném megkérdezni önöket, egyetértenek-e azzal, hogy blogban folytassuk a szavazást? Ki az, aki egyetért ezzel? Ki az, aki nem ért egyet? Ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Das ist angenommen mit. Elfogadtuk. Háromnegyedes többséggel, hogyha jól számolom. Folytatjuk akkor a, blokk, a B blokkal. A 300, a 261-esig mellette ellene kitartózkodik, elutasítva ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elutasítva. Nagyjából kétharmados többséggel C blokk mellette kiszavaz, ellene, kitartózkodik, elutasítva. D blokk A kolléga hátul jelentkezett először ügyrendi hozzászólás. Kérem, nevezze meg a házszabály cikkét is, amelyre hivatkozik. Ja się odwołuję do tego, że nie jestem w stanie tak głosować, ponieważ e, głosuję... Köszönöm szépen. Ilyen módon én nem tudok szavazni, mert egy, a blokkon belül különböző módosítókra különbözőképpen szeretnék szavazni, így én nem tudok szavazni. Herr Kollege Jurek. Jurek képviselő. Panie Przewodniczący, ja głosowałem... Tisztelt elnök úr, én a blokkban való szavazás ellen szavaztam, de hogyha már így döntöttünk, akkor a név szerinti szavazások esetében a blokkon belül mindenképpen meg kell tartani azokat, tiszteletben kell tartani. Tehát akkor név szerinti szavazással kell szavazni az egész blokkról, hiszen vannak benne egyes elemek, amik így történnek majd. Tisztelt Jurek kolléga, nem tudom, hogy miért panaszkodik, hiszen eddig nem szavaztunk olyan blokkról, amelyben név szerinti szavazás is szerepelt volna, és éppen azt akartam javasolni, hogy a D blokk egészéről név szerint szavazzunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Az E-blokkban is van egy népszerinti szavazás, ezért a blokk egészéről népszerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. elutasítva. F blokk, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Bezárom a szavazást. Elfogadtuk.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 a záró szavazás következik, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Angenommen. Elfogadtuk. Szeretném jelezni, hogy a G blokkot is elintéztük a blokk elfogadása által. Most pedig a Fandekamp jelentés következik. Először is 307 és 423 név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Van-e ellenvetés, hogy az a kapcsolatban, hogy itt is blokkban szavazzunk? Parancsoljon. Dankeschön. Bitte wäre es möglich. Köszönöm szépen. Lehetséges volna, hogy ha már blokkban szavazunk, akkor minden egyes esetben elektronikusan szavazzunk, ne csak olyan esetekben, amikor van egy-egy név szerinti szavazás. Das können wir gerne so machen, Herr Kollege. Persze, nagyon szívesen. Tehát akkor A blokk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. B blokk, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. C blokk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Abgelehnt. Elutasítva. D blokk. Megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Abgelehnt. Elutasítva. E blokk. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva F blokk, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Haben alle ab. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ezzel a G-től a H-ig tartó részek okafogyottá válnak, és most a javaslat egészéről, annak módosított változatában szavazunk. Név szerint megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt. Mindenki szavazott? Lezárom akkor a szavazást. Elfogadtuk. Következik az Ertug jelentés. Először is a 29308 as megnyitom a szavazást.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 Tisztelt elnök úr! A 182 per A cikk értelmében én ellenzem az ilyen típusú szavazás levezetést olyan okok alapján, amit majd írásban be fogok adni az Európai Parlament elnökségének. Én úgy vélem, hogy az eljárási szabályzatunk számos pontját nem vettük figyelembe, nem tartottuk tiszteletben, ezeket megszektük. Ez le. Köszönöm szépen, ezt tudomásul veszem. A blokk név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. B blokk, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. C blokk név szerint. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. D blokk név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom akkor a szavazást. Elutasítva. E blokk név szerinti szavazásban megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom akkor a szavazást. elfogadtuk. Ezzel az F és G blokkokat elintéztük, és most következik a zárószavazás. A zárószavazás következik, népszerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ezzel mind a három jelentésnél, amelyekről most szavaztunk, az első olvasatot lezártuk. A buzek jelentés következik, 23-as módosító, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom akkor a szavazást. elfogadtuk. Következik a Mátó jelentés, különböző módosítókról blogban szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva, egyes mellette ellene tartózkodás elfogadva 12-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 15 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 18 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 23-as, három részben első rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom akkor a szavazást. Elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva a harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva a 37-es mellette, ellene, tartózkodás úgy tűnik, hogy elutasítva, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 37-esről. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 38 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 41 két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 43-as mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva 44-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadva 48 mellette, ellene tartózkodás, elfogadva 50 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 53 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 54 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 80, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva 93 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 97 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 100-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 104 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 108, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom akkor a szavazást. Elfogadva 116 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 117 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 120 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 121 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 123 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 126 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 127 két részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva 128 két részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva 132 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 136 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 137 nép szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva 138 szintén nép szerint, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 141 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 150 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 152 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 156 név szerint megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva 157 név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 158 név szerint megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. elfogadva. 159 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 165 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 168 két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 171 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 178 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 182 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 188 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 190 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 195 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 196 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 198 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 200 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 205 két részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 224 két részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 255 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 259 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 263 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 264 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 268 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 269 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 270 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 271 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 274 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 275 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 291 név szerint megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 84 okafogyottá válik, 291 CP2 név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 86-os ezáltal okafogyottá válik, 281 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Es wäre gut, wenn jó lenne, hogyha mindenki együttműködne. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 292 név szerint megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 90 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 92 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 293 okafogyottá válik, 282 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 314 és 94 ezáltal ellenőrizzük a 282 es megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. elutasítva. 3.14 mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de a részvétel nem annyira jelentős, úgyhogy inkább ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva 94 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 283 és 315 mellette kiszavaz, ellene, ki tartózkodik, elfogadva. Ellenőrizzük a 283-ast és 315-öst, ezek azonosak, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. A 324 okafogyottá válik, 95 mellette. A 95 szintén okafogyottá válik. 96-os. 96-os mellett kiszavaz, ellene. Kitartózkodik, elutasítva. Három ellenőrizzük a 96-ost, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 3.16-os oka fogyott, alig 3.17 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. A 100 ellenőrizzük a 3.17-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 113 okafogyottá válik, 284 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 115 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Eredeti szöveg 13-as cikk 1b, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 13-as cikk 1d, Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as cikk 1E mellette ellene tartózkodás elfogadva, 124 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az eredeti szöveg akkor így okafogyottá válik, 125 két részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom akkor a szavazást. Elfogadtuk. Eredeti szöveg, így ezt letudtuk, 323 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 310 név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. elutasítva 311 név szerint. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 322 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 135 név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. elutasítva. 285 két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva második rész, nincs mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 318 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 312 név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. elfogadva. 16.3a eredeti szöveg név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 286 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 142 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, 142-esről szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Eredeti szöveg, név szerint szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 144 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 145 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 146 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 147 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Eredeti szöveg, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Okafogyottá válik, köszönöm, 155, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elfogadva. 313 és 320 ezzel okafogyottá váltak, 18-as cikk 4-es bekezdése név szerint szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 321 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 2.19 mellette, ez oka fogyottá vált, 249 és a 300 azonosak, név szerint szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 287-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, ezzel a 221 okafogyottá vált, 302 két részben, mind a kettőről név szerint, első részről szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva, második rész, annak így nincs értelme, 217 301 azonosak, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 303 név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 276 mellette, Ellenem. tartózkodás elfogadva, Hármas, okafogyottá vált 277, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 288 és a 9 okafogyottá válnak, 278 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 14 okafogyottá vált, 278-as ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 14-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 289 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 20-as mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 304 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 279 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 32 okafogyottá vált, ellenőrizzük a 279-est, megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva 32 okafogyottá vált, 305 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 42 részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 306 mellette, ellene, tartózkodás úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük a 306-osról, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. elfogadva. 307 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 308 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 290 név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva, a 46-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 280, két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 49 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 309 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A bizottság javaslatáról szavazunk név szerint, megnyitom a szavazást. Alle abgestimmt. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Az első olvasatot ezáltal lezártuk. Most az Aguilera Garcia jelentés következik. 97 név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kányét képviselő, ügyrendi hozzászólás? Egy észrevételem lenne a MATO jelentésről tovább tartott a szavazás, mint a mobilitási csomagról. Tisztelt Kányéte kollega, ez nekem is feltűnt. 96-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a Döpré jelentés következik. Ernst kolléga kért szót, parancsoljon. Mikrofont kérünk. Az 59-es szabály értelmében azt kérném, hogy először a módosító indítványokról szavazzunk. Köszönöm. Köszönöm. Ki az, aki ellenzi ezt az indítványt? senki, akkor... A ah, kollégi De Depré kolléga, parancsoljon. Oui, président. Köszönöm, elnök úr. Jelentéstevőként azt kérem a kollégáktól, hogy az imént elhangzott javaslatot, a GUE javaslatát utasít, utasítsák el. Egy nagyon kiegyensúlyozott tárgyalás után vagyunk, a tanácson nagyon kiegyensúlyozott a tárgyalás. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon rosszat tenne a mozgás szabadságának, hogyha ez valamilyen oknál fogva nem menne át ez a szavazás. Köszönöm szépen, Döpré kolléga. Név szerint szavazunk Ernst kolléga javaslatáról. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elutasítva. A technikusok munkája legalább annyira nehéz, mint mindenki másé, úgyhogy ha egy kicsit tovább tart, akkor nem kell izgulni, azért előbb-utóbb megnyitjuk a szavazást. Tehát ezt elutasítottuk, és most következik az ideiglenes módos, ideiglenes megállapodásról szóló szavazás. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Következik az ájútó jelentés, 66-os módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, az első olvasatot ezáltal lezártuk, következik az Intfeld jelentés, kettes módosító név szerint, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva, hármas, ideiglenes megállapodás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, úgyhogy a parlamenti első olvasatot ezáltal lezártuk. Következik a Káza jelentés. González Peñas képviselőkért szólt. parancsoljon. Eh. Köszönöm szépen, elnök úr. Az 59-es szabály értelmében szeretném azt kérni, hogy először a módosítókról szavazunk. Úgy véljük, hogy elengedhetetlen, hogy a parlament két alapvető dologban kimondja a véleményét. Módosítók témájából az egyik a különböző engedélyek át utalhatósága. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a különböző gondozási szolgáltatásokhoz mindenki hozzáférhessen, illetve hogy a nők is hozzáférhessenek a munkaerőpiachoz. A második dolog pedig a díjazás, szintén nagyon fontos ez. A nők, férfiak, gondozók nem szabad, hogy elszegényedjenek csupán azért, mert gyerekeik vannak. Köszönöm szépen, González képviselő. Ki az, aki ez ellen kíván szót emelni? Az előadója szó. Köszönöm szépen, elnök úr, nem értek azzal egyet, hogy először a módosítókról szavazunk, nagyon kiegyensúlyozott ugyanis a javaslat, a módosítók ezt teljesen megváltoztatnák. Ezért szavazzunk ellene annak a javaslatnak, hogy először a módosítókról szavazzunk. Köszönöm szépen. Akkor most eh, González eh, eh, Pényász képviselő javaslatáról szavazunk név szerint. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Akkor következik a 102-es módosító az átmeneti megállapodásról név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. A parlamenti első olvasatot ezáltal lezártuk. Következik a Gárdia Szabal Rubial jelentés és Szárvama jelentés. Mellette kiszavaz, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk, ezáltal az első olvasatot lezártuk, most pedig a Lopé Fontányi jelentés következik, mellette kiszavaz, ellene, kitartózkodik, elfogadva, az első olvasatot így elfogadtuk, Swinburne jelentés következik, bizottsági javaslat, név szerint szavazunk, mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. elfogadva. Az első olvasatot ezáltal lezártuk. Most pedig a Szilikiotis jelentés következik. A kettes módosító név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva az első olvasatot ezáltal lezártuk. Az Affronte jelentkezés, jelentés a következő, a 42-es módosító, név szerint szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva, itt is az első olvasatot ezáltal lezártuk. Következik a Riké jelentés, átmeneti megállapodás, a 34-es módosító értelmében megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, itt is az első olvasatot lezártuk, ezáltal most pedig a Piotrowski jelentés következik. Először is a 2-es, 3-as, 4-es azonos módosítók, név szerint szavazunk, ezekről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Egyes módosító mellette kiszavaz, ellene ki tartózkodik, elfogadva. Bizottsági javaslatról szavazunk név szerint. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. elfogadtuk, a parlamenti első olvasatot ezáltal elfogadtuk, a fájón jelentés a következő, az előadókért szót, parancsoljon öné a szó. Spoštovani kollégi! Nagybecsült kollégák! A Schengeni övezet az egyik legfontosabb és kézzelfoghatóbb eredménye az európai integráció folyamatának. Rengeteg előnye jár, az európai polgárok és cégek számára lehetővé teszi az emberek és áruk szabad mozgását az Unióban. Rengeteg kihívással kellett szembenéznünk az elmúlt években, így a Schengeni térséghez tartozó tagállamok közül hat belső határok ellenőrzését újra bevezette három éve folytatja. Ezek illegálisak, aránytalanok és szükségtelenek, mert nincs már okuk arra, hogy ezt fenntartsák. Schengen veszélyben van, ha 18 milliárd euróba kellene, kerülne nekünk, hogyha a Schengeni térség megszűnne. Ezt nem engedhetjük meg magunknak. Éppen ezért az Európai Parlament kezdeményezte a szabályok átírását, átdolgozását annak érdekében, hogy belső határellenőrzés nélküli valódi szabad mozgás biztosításával újra garantáljuk az emberek Schengenbe vetett bizalmát. Sem az tagállamok, sem az Európai Bizottság nem álltak készen arra, hogy kompromisszumot kössünk. Sőt, a tagállamok bármiféle előre lépést eh, gátoltak. Európaiként, szlovénként, képviselőként és előadóként elítélem a talács megközelítését. Elfogadhatatlannak tartom, hogy belpolitikai érdeke, érdekek miatt a Schengeni térség létét kockáztatják. A bizottság számára kényelmes a státuszkó, egész addig, ameddig a jogszabály az asztalon van, nem hajlandó semmit tenni, nem hajlandó az Európai Bíróság elé vinni a jogsértő tagállamokat. Ezért kérem önöket, kedves kollégák, hogy nagy többséggel szavazzák meg a jelentésemet, hogy ezzel is megmutassuk az európai polgároknak, hogy nekünk igenis fontos a szabad mozgás jog Európában. Köszönöm szépen, Fajon képviselő. Most szavazunk, ki szavaz mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadva ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik egy állásfoglalási indítvány a nőkkel szembeni erőszak és kapcsolati erőszak elleni küzdelemről. Van előttük egy állásfoglalási indítvány, erről szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ja, ez volt a taps. Köszönöm. Következik az utolsó szavazás, tisztelt kollégák. Tudom, hogy nehéz volt, mert feszült volt a helyzet. Szeretnék azon kollégáknál, akik a blogszavazásnál alul maradtak, szeretnék köszönetet mondani nekik a választott útért. Bericht In Feld jelentés, az egészről szavazunk név szerint. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. So, ich mich bei... Köszönöm szépen mindenkinek a részvételét, és mint mindig jó lenne, hogyha azáltal díjaznák a gyors szavazást, hogy gyorsan távoznának a teremből, és akkor így átérhetünk a szavazat magyarázatokra. Különben majd név szerint fogom említeni az általam ismert kollégákat, akik még mindig a folyosón ácsorognak. Glückwunsch, Herr Wieland. Dann darf ich. Rendben. Bostináru kollégát kérném. Marinescu kollégát, Zambacki kollégát. Wen kenne ich denn noch? Der Herr Kollege de Jong. Der Herr Kollege... Kit ismerek még? Zsib kollégát. Zvievka. Kollegin Niebler. Die wollen alle ins Protokoll. Frau Kollegin. Mindenkit felveszünk a jegyzőkönyvbe. Int Feld képviselő. Herr Kollege Sarius Wolski.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 következnek a szavazat indoklások, a Kilonen jelentés, végrehajtási követelmények a közúti szállítási ágazatban és az ágazatban dolgozó járművezető kiküldetésére vonatkozó külön szabályokról. Tembászki kollégája szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim! Én a jelentés ellen szavaztam. Ez a jelentés nem tükrözi azt, hogy a kisebb országok vállalkozásainak milyen nehézségekkel kell majd szembenéznie a periférikus területeken. Szerintem szégyen teljes volt ez a jelentés. Köszönöm. Zambacki. Köszönöm szépen. Most pedig Sajdrová képviselője a szó. Děkuji za udělení slova. Köszönöm szépen, köszönöm kollégák. Végül úgy döntöttem, hogy támogatom ezt a jelentést nagyon nehéz volt kompromisszumra törekedni. Minden sofőrnek megfelelő munkakörülményeket kívánok, kényelmes munkafeltételeket. Tudom, hogy a nemzetközi fuvarozás, szállítmányozás a belső piac pillére, enélkül nem úgy néz neki a szabad mozgás, mint amilyen módon kinéz, hogyha a munkavállaló kihelyezéséről szóló irányelvet nem megfelelően alkalmazzuk, akkor az nagyon rosszat tenne az Európai Uniós versenynek. Tudom, hogy az éremnek két oldala van, de végül mégis a kompromisszum mellett szavaztam. I, ilyeténképpen a belső piacból kivesszük, a belső, belső piacnak ezt a részét kivesszük a munkavállalók kihelyezéséről szóló irányelvből, és remélem, hogy jól alakulnak majd a tárgyalások a tanácsban. Köszönöm szépen. Szárvamá kollégát kérném. Kit látok még itt a teremben? Mamikins képviselője a szó. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! Ami a szállítást és a turizmus kérdését illeti, azt gondolom, hogy pragmatikusnak kell lenni, és meggyőződésem, hogy az új jogszabályok az összes EU-s tagállam javára történnek majd, tehát a Lettországnak, emnek is pozitív változások lesznek majd. Olyan csomagnak kell ennek lenni, amelynek a szociális, illetve a piaci szempontokat is figyelembe veszi a közúti szállításban. Úgy látom, ugyanakkor, ennek kéne lennie, de úgy látom, hogy itt a szociális dimenzió kicsit sérült, és nagyon fontos az is, hogy a tisztességtelen gyakorlatot, illetve jogtalan gyakorlatot megszüntessük. Nagyon fontosnak lehet, hogy bármilyen jogszabályról szavazunk is, a szociális aspektusok megfelelően kidomborodjanak. Véleményem szerint olyan fontos dolgok vannak itt, amelyek a szociális igazságosághoz tartoznak. Ne felejtjük el, hogy ugyanolyan szabályoknak kell, hogy, szabályok kell, hogy érvényesüljenek egy teherautó sofőre függetlenül attól, hogy melyik országban van. A kolléga Hennen. Thank you very much, Mr. Deputy Speaker. Köszönöm szépen, alelnök úr. Lehet, hogy az utolsó hozzászólás, amit az Európai Parlamentben, tehát jó, hogy a egy olyan témában szólok, most, szólok most fel, ami újabb furcsa szabályokat vezet be, és a versenyképességet csökkenti Európában további állami beavatkozáson keresztül. Az elejétől fogva ez a történet, a legtöbben itt soha nem dolgoztak kis magáncégként, és fogalmuk sincs arról, hogy az, ezek az elfogadott szabályok milyen lehetetlen helyzetbe hozzák a vállalkozókat. Mivel ez az utolsó, lehet, hogy az utolsó alkalom, hogy hozzászólhatok itt parlamentben. Köszönöm, elnök úr, Viland úr mindig félrehajlás nélkül hatékonyan látta a feladatát, valóban méltó a parlamenti alelnöki posztra. Ha most utoljára találkozunk, akkor hadd mondjam el, hogy remélem barátként várunk el. Köszönök mindent önnek. Köszönöm szépen, Henen kolléga. Általában az ilyen dolgokra nem szokás kitérni de, és hát ritkán voltunk ugyanazon a véleményen, de parlamenti képviselőként nagyon nagyra értékeltem mindig is a munkáját, és lehet, hogy nem ez volt az utolsó hozzászólása. Jazlovziecka képviselőt nem látom a teremben, úgyhogy a Kilonen jelentéssel kapcsolatban lezárjuk a magyarázatokat, most pedig a Fandekamp jelentés következik. A napi és heti vezetési idő, minimum szünetek és pihenő idők, valamint a menetíró készülékkel történő hely meghatározás, Zambászki kollégája szó ismét. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Ez a jelentés, akár csak az előző, nagyon igazságtalan közép európával illetve a perifériával szemben. Egyetlen egy dolgot akarnak elérni ezzel. Azt szeretnék, hogyha az összes periférián található vállalat tönkre menne, és ezek a munkahelyek kelet, közép-kelet-európából nyugat-európába kerülnének. Hát félából nem lehet versenyben maradni a futásban, most pedig ezt próbáljuk meg. ezzel a jelentéssel tulajdonképpen az unió alapszellemiségével állnak szemben, mi szerint minden tagállam egyformán fontos, mindenkinek az érdeke e- ugyanannyit ér. Ezért szavaztam ellene, arról nem beszél, hogy maga a szavazásmenete is gyalázatos volt. Köszönöm szépen, Zambaszki kolléga, Sojdrová képviselő a szó. Köszönöm szépen elnök úr, a lehetőséget. Engedjék meg, hogy megmagyarázzam, hogy végül miért is szavaztam meg mégis ezt a jelentést. Nem csak a munkakörülményekről és a társadalom biztosításról van itt szó, hanem a közúti biztonság kérdése is kockán forog. Ezért úgy döntöttem, hogy ezt a javaslatot mégiscsak támogatom, pont azért, hogy a sofőrök a hétvégét a családjukkal tölthessék, ugyanakkor ez a rövid pihenő idő, ezt nem szavaztam meg. Fontos, hogy megfelelően felszerelt parkolók is legyenek Európában, mert a jelenlegi körülmények tarthatatlanok, és ez nem csak a munkáltatók felelőssége, egy európai infrastruktúrára van ezügyben szükség. A dolgok jelenlegi állása nagyon szomorú, úgy érzem, hogy sokkal több kellően felszerelt parkolóra van szükség. Az intelligens tahográfok alkalmazását sem halogathatjuk tovább. Köszönöm szépen, Mamikin Szúria szó. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák, a sofőrök munkakörülményét mindenképpen javítani kell, ezzel egyetértek, és hogyha úgy szabályokat állítunk fel, akkor jó lenne, hogyha azok az összes Európai Uniós tagállama hasznosnak lennének. Nagyon kényes helyzet alakult ki a jelentés kapcsán, mert hogy a kelet-európai sofőröknek nehezebb lesz megtartani a munkájukat. Én ellenzem a szociális dömpinget, és nagyon sajnálom, hogy ez a jelentés büntetné az emberek egy nagyon nagy csoportját. Három millió dolgozó munkája állása van ö, veszélyben, és úgy gondolom, hogy mindenképpen van annak módja, hogy a sofőrök megfelelő munkakörülményeit úgy tudjuk garantálni, hogy a belső piac szabályait közben tiszteletben tartjuk. Nem szeretném, hogyha kivágnánk, a, kinyesnénk a belső piacból a kelet-európai sofőröket, mindenképpen meg kell adni nekik is a szükséges védelmet. Köszönöm, Amikin szúr, Polcsák úr következik. Děkuji, pane předsedo. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem támogattam a jelentést, tartózkodtam. El kell, hogy mondjam, hogy ez a jelentés a régi megosztottságot, a régi vasfüggöny mentén történő megosztottságot állítja vissza. Nagyon fontosnak tartom a közúti biztonságot, a közúti szállítás növekvő ágazat, és nagyon sok helyen nagyon rosszak a közúti közlekedési körülmények, és nagyon fontosnak tartom, hogy a sofőrök munka, jók legyenek megfelelő lehetőséget kell adni a sofőröknek, hogy meglegyen a pihenési lehetőségük, illetve hogy a családukkal tölthessék a pihenőidőt. A... Nem tudtam támogatni ezt a jelentést. Köszönöm szépen, Polcsák úr! Ezzel a Fandekam jelentés végére értünk. Most következik az Erdő jelentés. Entwicklungen im Kraftverkehrssektor. Es beginnt Herr Kollege Zambatski. Zambatski úr, szó. Dank, Herr Präsident, уважаемые коллеги. Köszönöm szépen. A három jelentés végén el kell mondjam azt, hogy ellenük szavaztam. Miután csomagban kell látni ezt a három jelentést, úgy gondolom, hogy egyértelmű, hogy az ideális belső piaci verseny ellen szólnak ezek, ezek a jelentések. Bulgáriában, Romániában, illetve Lengyelországban is hatalmas, hatalmas szupermarketek vannak, és mindenki szeretne, mindenki szeretne eladni. Ugyanez vonatkozik Csehországra, egyéb kelet-európai országokra. Úgy gondolom, hogy nem igazságos az, azzal, hogy ma szavaztunk, a, szava, a, szavazat, a szavazás le, folytatása sem volt megfelelő, nagyon sok szabályt nem vettünk figyelembe. Szerintem botrányos volt, hogy a, szabályos, a szavazás történt. Alap, alapvetően megosztottak voltak a képviselők, nem volt igazi többség, és szerintem a lobbisták döntettek, ez véleményem szerint nagyon kellemetlen és káros az európai polgárokra nézők. Köszönöm szépen. Sojdrová képviselő a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A mobilitási csomagnak ez volt az egyetlen olyan része, ahol már a Transzakbizottságban sikerült kompromisszumot kialakítani. A tanácssal kötött végső megállapodáshoz közel volt mindez, ami mindenképpen könnyítette a dolgunkat. A kabotást meg kell különböztetni a nemzetközi áruszállítástól, ugyanis a kabotásban a belső piacon működő cégekkel versenyeznek. Éppen ezért úgy kell a szabályokat kidolgozni, hogy a meglévő közúti áruszállítási szabályok a szolgáltatások szabadságával ne kerüljön összetűzésbe. Azt nagyra értékeltem, hogy ez a jelentés nem csak a kabotás korlátait állapítja meg, hanem emellett az olyan postafiók cégekkel szemben is fellép, amelyek a visszaélések melegágyát jelentették. Köszönöm. Köszönjük szépen, Sojdróba az, hogy Matthews úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nem szavaztam meg ezt a javaslatot, meg is mondom miért. Mint olyan sokszor itt ebben a házban újabb terheket rónak a kis cégekre, akiknek ez óriási nehézséget okoz. Gyakran előfordul, hogy a ö, nagy ö, lobbisták befolyásolni tudják a jogszabályalkotást. Ez egy újabb kiváló példája annak, hogy ez a jogszabály, ez a nagy cégek számára rendben van, hiszen ők ezt meg tudják fizetni, de a kis fuvarozó cégek az új költségeket nem tudják megengedni magunknak, ezért verseny hátrányba kerülnek. Én magam is próbáltam egy kis céget vezetni korábban, ezért tudom, hogy mennyire nagy, aránytalan nagy hátrányba kerülnek a kis cégek ezáltal, ezért azt szeretném, hogyha jövőben a kis és közepes cégeket is szem előtt tartanánk. Köszönjük szépen Matthews úr, Polcsak úr a következő szavazat magyarázónk, ha látom már elfoglalta a helyét. Köszönöm szépen elnök úr! Én megszavaztam ezt a jelentést, meg is mondom, hogy miért. Azért, mert úgy éreztem, hogy egy igazi kompromisszumot sikerült találnunk. Ez az, amiben ez a jelentés különbözik a mobilitási csomag előző két részétől. Igaz, hogy a közúti áruszállítás egy roppant gyorsan fejlődő ágazat, Európa pedig lemaradásban van. Itt van az autonóm, önjáró, önvezető gépjárművek, a nulla kibocsátású járművek. Ezekkel lépést kell tartanunk, és éppen ezért úgy érzem, hogy ez a kompromisszum megfelel annak, amit én szerettem volna, eredetileg ezért megszavaztam a kabotásnak szabályozásra kell kerülni az új uniós jogszabályokban. Köszönöm. Köszönöm szépen, Polcsák eh, képviselő. Ezzel lezártuk az ERTUG jelentése kapcsolatos szavazat eh, indokolásokat. Jazloviecka kolléga, az imént önön volt a sor, most eh, a sor végén még meghallgathatjuk, a sor végére helyezhetjük, de most nem, így nem, úgyhogy most áttérünk a buzek jelentés indoklására, a földgáz belső piacára vonatkozó szabályok. Jazovjecka kolléga, nem fogom megadni önnek a szót. Mamikins úrja szó. Thank you, President, dear colleagues. Köszönöm szépen, elnök úr. Kollégák, nem értettem egyet azzal, hogy konceptualizálták ezt, a, ezt az irányelvet. Jazlovjecka kolléga, felszólítom, hogy hagyja szóhoz jutni Mamikins kollégát. Thank you. Thank you, President, once again. I... Köszönöm, elnök úr, még egyszer. Tehát nem értettem, nem tudtam azzal egyetérteni, ahogy eh, ahogy hozzáfogtunk ehhez a jelentéshez, én úgy, gondoltam, úgy gondolom, hogy nem szabad, úgy gondoltam, hogy projekt semlegesnek kell lenni az ilyen típusú jogszabályoknak. Én arról beszélek most valójában, hogy az északi áramlatot mennyiben támogatjuk, illetve nem támogatjuk. Nagyon fontos az, hogy meglegyen a megfelelő energiaellátási biztonság Európában, illetve nagyon fontos az is, hogy a szomszédsági hogy a szomszéd országaink felé is egyfajta megértést tanúsítsunk. Nos, ebben az irányában vannak olyan kitételek, amelyek károsítják a versenyt az ágazatban. Domináns fellépőknek, domináns piaci szereplőknek, illetve a kisebb szereplőknek ugyanolyan szabályok mellett kell eljárniuk, nem szabad hogy az orosz ellenes retorika áldozataival váljanak egyes tagállamok. Tehát ellene szavaztak. Köszönöm szépen, Mamikins képviselő, Jazlovjecka kolléga, ha nem hagyja ezt azonnal abba, akkor kérem, hogy kísérjék ki a teremből. Most pedig Zdrojewski képviselő kapja meg a szót. Panie przewodniczący, może pani Danuta Jazłowiecka. Köszönöm szépen, elnök úr elképzelhető, hogy Jászlov Leszka asszonynak van valamiféle ürügye. Lehet, hogy formális bejelentést szeretne tenni. Nem szeretném félbeszakítani a saját beszédemet, de miért nem engedi meg Jászlov Leszka asszonynak, hogy hozzászóljon? Hölgyeim és uraim! Ilyen típusú biztonsági kérdésekkel már régóta foglalkozom, és tudom, hogy mennyire fontos az, hogy ezek a rendszerek megfeleljenek a jogbiztonság elvének. Örülök annak, hogy volt 15 nagyon pozitív kompromisszum, amit sikerült kialakítani. Megfelelő megoldásokat találtunk. Az új hálózatok esetében az unióval és az unió nélkül a földgáz áttétel kérdését is megpróbáltuk valamilyen módon megoldani, és egyes dolgokat szét kellett választani egymástól. Hogyan alkalmazzuk ezt az irányelvet? Én azt gondolom, hogy az itt foglaltak egy része nagyon sokat segít ebben. Köszönöm. Ez spricht jetzt a kollége Pospisil. Pospisil kollégái a szó, köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is támogattam ezt a jelentést. Ahogy az előttem szóló már elmondta, én is úgy vélem, hogy amikor energiauniót építünk, akkor nem csak az üzleti szempontokat kell figyelembe venni, hanem a geopolitikaiakat is, és nagyon fontos az ellátók függetlensége, hogyha Oroszországot úgy fogjuk fel, hogy a demokratikus világot, illetve Európát valamilyen módon fenyegetik, akkor az tőlük származó energiaforrásokat problémaként kell felfognunk. A földgáz infrastruktúrára is vonatkozó szabályokról szavaztunk most, a Nord Stream az északi áramlat 2-es projektre is vonatkoznak itt bizonyos kitételek, és ezen szabályok alapján bizonyos orosz vállalatok, a Gazprom például, nem tudnak majd élni domináns piaci szerepükkel, és erre majd szabályok is vonatkoznak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Polcsák úr következik. Köszönöm szépen. Az Energia Unió rendkívül fontos része közös jövőnknek, egy adóssággal kell számolnunk, illetve a geopolitikai aspektusokat is mindenképpen figyelembe kell venni, csak úgy, ahogy a biztonsági kérdéseket, kérdéseket éppen ezért kell az ellátást diversifikálni. Az is nagyon fontos, hogy a közös célkitűzéseikben meg tudjunk egyezni, például a geopolitikai célkitűzéseikben. Én mindenképpen nagy örömmel támogattam ezt a jelentést, nagyon fontos, hogy szétválasszuk egymástól az üzemeltetői, az ellátói, illetve a, a, a tulajdonosi funkciókat. Én úgy gondolom, hogy a földgáz infrastruktúra az Energiaunió részét kell, hogy képezze. Ez pozitív lépés. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kelly úr következik on tourist culture. Köszönöm szépen. Mindenképpen dicsérdeté érdemel az előadó, eh, Buzek úr, és természetesen az Európai eh, Bizottság is, hiszen azon dolgoztak, hogy jó eredményt érjenek el mindannyiunk érdekében. Azt hiszem, hogy jó ötlet eh, ugyanolyan egy, egyforma szabályok szabályokat elfogadni minden európai gázvezetékre. Azért is fontos, mert az Európai Unióban felhasznált gáz 77%-a ezeken a gázvezetékeken keresztül jut el a háztartásokhoz. Fontos, hogy ugyanolyan szabályokat alkalmazunk az uniós és az unión kívülről érkező földgázra is az energiapiac kapcsán kiváló munkát végeztünk, amire büszkék lehetünk. Köszönöm szépen. Ezzel a buzek jelentése kapcsolatos szavazatindoklásokat meghallgattuk, most pedig következik Mátó képviselő jelentése az Európai Tengerügyi és Halászati Alap. Sosnyerc képviselője a szó. Ja głosowałem przeciwko. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. Nos, nem szavazta meg a jelentést, mert ha a 42A pontra vetjük vigyázó tekintetünket, akkor láthatjuk, hogy az abszurditás talajára ingat ingoványos talajára tévedt az Európai Parlament, amikor a nők és a férfiak egyenlő elbánásáról beszélünk. Ennek alapvetően lenne is értelme, de azt hiszem, hogy mindazok, akik, mindazok a hölgyek, akik megszavazták ezt, a konkrét javaslatot, azok mind-mind halászhajókon akarnak elkezdeni dolgozni? egy ilyen borzasztó, hosszú és unalmas jelentést el kell utasítani, nem szabad megszavazni. Köszönöm, és végezetül Kelly képviselője a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelenlegi rendszer igen bonyolult volt, és emiatt pont azok nem jutottak támogatásokhoz, akik leginkább rászorultak volna. Az új szabályok pedig lehetővé tették, hogy könnyítsünk az eljárás renden. A flotta megújításának szükségességét senki sem tagadhatja. Tehát nagyon reméljük, hogy az ír halász közösséget ez majd kedvezőbb helyzetbe hozza. A tagállamok a saját érdekeik szerint tudják majd felhasználni ezek, ezt az alapot, nem kell az előre meghatározott szempontok, merev szempontok szerint odaítélni minden esetben ezeket a pénzeket. A ezzel elérhetjük, hogy jobb minőségű halhoz üssenek az emberek olcsóbban, és a halászatban élők munkakörülménye is javuljanak. Köszönöm. Köszönöm, ezzel a MÁTO jelentést lezárjuk, most pedig a Döbré jelentés következik az uniós polgárok részére kiállított személy azonosító igazolványok és tartózkodási okmányok biztonságáról. Zdrujevski képviselője szól. Köszönöm szépen. Hihetetlen, hogy az Európai Unióban 100 különböző féle személyazonosító igazolvány létezik, és 200 féle olyan okmány van, amely a tartózkodási okmánynak minősül. Többször annyi változat létezik, mint ahány tagállam van. Örülök ennek a jogszabálynak, amely a személyazonosító igazolványok, illetve a tartózkodási okmányok harmonizációjáról szól, illetve a biometrikus adatgyűjtésnek is örülök. Úgy gondolom, hogy ezekkel megőrizzük ezeknek az okmányoknak a hitelességét. Támogattam a jelentést, nagyon megtetszett a harmonizációs célkitűzés. Sokszor a fiatalok 5 éves idő határa kapják csak meg ezeket az igazolványokat, az idősebbek pedig 10 évre. Ezek fontos dokumentumok, főleg most, amikor egyes tagállamok megszüntetik a dokumentumokat. Köszönöm szépen, Zrajevszki úr. Poszpisil kolléga következik. Köszönöm szépen. Támogattam ezt a jelentést mert Csehországban komoly érzelmeket korbácsolt ennek a kérdésnek a vitája. A személyazonosító igazolványnak úgy vélem, hogy hamisítás biztosnak kell lenni, és ez ezzel megvalósul, ezzel a jogszabályjal, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy minimum biztonsági szabályokat szabunk meg az okmányok esetében, a biometrikus adat adatok is nagyobb számban állnak majd rendelkezésre, ez mindenképpen pozitív. Ez jó az egész EU-nak, és biztonsági szempontból is előrelépés ez. Nagyon fontos az, hogy ne legyenek hamis személyazonosító okmányok. A jog jelentés értelmében nagyon sok olyan Európai Uniós polgár van, akinek nincs ilyen dokumentuma. Köszönöm szépen, Kelly úr az utolsó. Köszönöm szépen, támogattam ezt a rendeletet. A tartózkodási és utazási okmányok hamisítása elleni harcról szól ez. Nagyon fontos az, hogy harmonizáljuk a személyazonosító igazolványokat és a tartózkodási okmányokat. több mint 70 millió olyan polgár van, aki nem a saját tagállamában él, 10, több mint 10 millió olyan, aki nem a saját tagállamában dolgozik. Ne felejtjük el, hogy különböző bűnözők és terroristák is felhasználják a hamisított okmányákat, ezért nagyon fontos az, hogy a biztonságot növeljük az európai polgárok személyazonosító és tartózkodásai okmányainak biztonságát. Örülök annak, hogy erőfeszítésüket tettünk a hamisítás megszüntetésére. és ezek a tartózkodási feltételekhez is kapcsolódnak. Azt gondolom, hogy feladatunk az, hogy az Európai Unió becsületes emberei ne kelljen, hogy megszenvedjék mások hamisítási tevékenységét. Köszönöm szépen! A Depré jelentést lezárjuk, most pedig az ájutó jelentésre térünk át, a közúti infrastruktúra közlekedés biztonsági kezelésére. Matthews képviselő a szó. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Holnap lesz a sétály munkába, vagy mennyalog munkába nap. Holnap tehát gyalog megyek munkámba. Az fontos napja az emberiségnek, mert a gyaloglás az egészséges környezet barát, tehát ez mindenkinek csak az előnyét szolgálja, de nagyon gyakran fordul az elő, hogy a gyalogosok igényeit figyelmen kívül hagyjuk. Ezért örültem annak, hogy megszavazhattam ezt a jelentést, nem csak azért, mert a gyalogosok igényeit szem előtt tartja, hanem azért is, mert ebben rá mutatunk arra, hogy az egyes tagállamoknak kell ezzel foglalkozni, nem lehet mindenre egyenszabályokat elfogadni, a helyi viszonyokhoz kell alkalmazkodni. Ezért örültem annak, hogy ezt megszavazhattam, és jó lenne, hogyha sokkal gyalogos barátabb lenne az európai közlekedés, mint eddig. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük szépen Matthews úrnak. Mayer kolléga következik. Thank you, hát, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is Üdvözölni szeretném ezt a jelentést a közút biztonságának javítás érdekében. Annak érdekében, hogy például, hogy ne rongálják meg a hidakat a túlságosan magas teherautók. Az elmúlt tíz évben 120 teherautó ütközött neki ennek a hídnak az én választókörzetemben. Annak ellenére, hogy óriási figyelmeztető táblákat töltettünk ki, óriási költségeket, késéseket, károkat okozva, új technológiai megoldásokra van szükség. Mi lenne a hogyha például a híd előtt belógatnánk eh, ilyen figyelmeztető táblákat vagy láncokat. Nem lehet mindent a hivatásos sofőrök belátására bízni. Köszönjük szépen. Szóval egy az ajutó jelentése kapcsolatos szavazatmagyarázatokat meghallgattuk, most pedig következik az Intefelt jelentés a páneurópai magányugdíj magánnyugdíj termékek adóztatásáról. Benito Siluaga képviseli a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Nemmel szavaztunk a Pán-Európai magánnyugdíj termékek jelentése. Nos, vannak olyan spanyol pártok ugyanakkor, akik igennel szavaztak, az, ők a gazdagok, mert ezek az ő nyugdíjaik lesznek. Önök tehát a saját nyugdíj járulékukat növelik, másokéból elvesznek. Kérem szépen, nagyon sok ember életéről van szó, nagyon sok család megtakarításáról. Önök a magán nyugdíjpénztárak esetében fiskális előnyöket kérnek, ezek viszont, ez viszont rosszat tesz mások nyugdíj járulékának. Nos, én azt gondolom, hogy ha valaki kér ilyet, akkor adják meg nekik, de önök a megszorításokat nem látják összefüggésben a válsággal és az előregedéssel. Önök úgy gondolják, hogy a ne, önök azt gondolják, hogy a neoliberális, individualista politikákat kell ezzel, ezen keresztül megvalósítani. Vielen Dank, Herr Kollege Benito Siluaga. Es folgt jetzt Herr Kollege Strojewski. Köszönöm, Strojewski kolléga következik. Köszönöm szépen. Nos, az előttem szólóval sajnos nem tudok egyet érteni, én pozitívnak ítélem meg ezt a jelentést, illetve a kompromisszumokat, mert a fogyasztók így olyan nyugdíj termékeket vásárolhatnak meg, amelyek esetleg a határ túloldalán elérhetőek jelenleg még csak. Hát hogyan is lehetne ez más, mint pozitív fejlemény, ezért örülök annak, hogy ezt lehetővé tesszük az új szabályokkal. A költségcsökkentés másfél százalékról egy százalékra csökkentettük a költségeket, ez is óriási fejlemény, ezért mondom, hogy pozitív ez a jelentés, és három éven belül remélem, hogy valóban érvényt is szerzünk az ebben lefektetett szabályoknak. Köszönjük szépen Strojevski úrnak, és zárásképpen Poszpisi úr kiváló hozzászólását hallgathatjuk meg. Köszönöm szépen, elnök úr! Én magam is támogattam ezt a jelentést, nyilván örömmel hallják a kollégák, mert úgy vélem, hogy a középkorúakat segíteni kell abban, hogy idős korukra megélhetést biztosítsanak maguknak, Az önkéntes nyugdíjpénztárok egy működő modellt jelentenek, és azt hiszem, hogy az Európai Unió helyesen teszi, hogy ilyen új időskori nyugdíjtermékeket eh, tegyen lehetővé. Szerintem, ha ambiciózusak vagyunk, még többet elérhetünk, talán esetleg adó kedvezményekkel is eh, kísérletezhetnénk? Ne talán? baloldali pártokban aktív kollégáimnak mondom, lehet, hogy ez még nincs, nem létezik, de ezt létrehozhatjuk, tegyük vonzóvá ezeket a termékeket. Köszönöm szépen, Poszpisil úr, ezzel meghallgattuk az Intfed jelentéssel kapcsolatos magyarázatot, és most eh, a Kilone jelentéssel kapcsolatban meghallgatjuk most még eh, Jászlovjeszká képviselőt. Dziękuję, pani przewodnicząca. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném azt elmondani, hogy én tiszteletben tartom önt, nagyra becsülöm munkáját a parlamentben. Azért szerettem volna hozzászólni, mert eh, szerettem volna megmagyarázni, miért nem tudtam itt lenni a, akkor, amikor nekem kellett volna szóra kerülnöm. Az elmúlt hét évben a munkavállalók kihelyezésével foglalkoztam, elnézést kérek, most pedig hadd mondjam el azt, amit szerettem volna. A mobilitási csomag, amit az imént elfogadtunk, úgy vélem, hogy ezt a mobilitási csomagot nem megfelelően vitattuk meg, sokszor alapvetően csak a zsigeri érvek, illetve az érzelmek kerekedtek felül, a sofőrök, illetve a sofőrök véleményét, illetve a szállítmányozók véleményét nem vettük figyelembe. Ez a csomag rosszabb. A dokumentum, mint bármelyik eddigi dokumentum, úgy gondolom, hogy ez lerombolja majd a szállítást Európában, és ennek az európai polgárok kell, hogy megfizessék majd az árát, én ellenne szavaztam. Köszönöm szépen, Jazovjecka képviselő. Ezzel meghallgattuk a szavazatmagyarázatokat. A jegyzőkönyvet a következő ülésszak elején fogjuk váhagyásra önök elé terjeszteni, és hogyha nincs egyéb hozzászólás, akkor az itt elhangzott állásfoglásokat elfogadjuk, és a mini plenáris ülést lezárom. Mindenkinek jó utat! és kellemes ebédet kívánok. Ezzel megszakítom az ülést, az ülést berekeztem.